problème, sinon vous savez qu'il y avait une délégation importante. Voilà. Bonjour, chers collègues. Kedves kollégák, szeretném azt javasolni, hogy kezdjünk. Csendet kérek. Először is szeretnék elnézést kérni az elnök úr nevében, akit más kötelezettségek visszatartanak. Épp ezért én alelnökként fogok ma elnökölni ezen az ülésen. Nézzük akkor a napirend első pontját. Ez az a napirend elfogadása. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor azt javasolom, hogy ennek a, ebben a formában fogadjuk el. Jó, akkor most ezt elfogadottnak nyilvánítom. Most akkor jön a második Napi rendi pont, a január 21-22-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt a jegyzőkönyvet. Nézzük a hármas pontot. Az elnök közlemenyé. a, kiosztottuk a különböző levelezéseknek a listét, és listát, és ezekben benne voltak a titkársághoz ízézettek is. Szeretnék beszélni a kereskedelmi politika legújabb alakulásáról. Először is az WTO-nak a parlamenti közgyűlése február 17-én egy olyan ülést tartott, amin részt vettek az EUP képviselői is. Ez Genfben történt, a WTO székhelyén. Az Európai Parlament és az Interparlamentális Unió két napban szervezte meg ezt az ülést, hogy eszmét cserélhessenek a WTO elnökével is. Kereskedelmi jóléti kérdésekkel foglalkoztunk, és a WTO jövőjével kapcsolatban cseréltünk eszmét az Európai Unió és az Egyesült Államok küldöttsége is találkoztak egymással, és a parlamenti konferencia interparlamentális kapcsolatról elfogadott egy dokumentumot, amely a dohai fordulónak a tovább folytatását ígérte, és hogy megvalósítja a belizi, belizei csomagnak az elemeit. A következő szakasz az irányító bizottság 34. ülése lesz Kenyában jövő, idén decemberben. Hogyha vannak olyan képviselők, akik a WTO konferencián részt vettek, akkor kérem, akarnak hozzászólni? Dusner úr, vagy Szonzs úr? Hogyha nem akarnak, akkor nem kell hozzászólni persze, de mégis. Két rövid megjegyzésem lenne. Ön teljesen igazat mondott, amikor aláhúzta ennek az ülésnek a fontosságát, és még ha nem is vettem részt az irányító bizottság ülésén, az interparlamenti konferencián, akkor is tudom, hogy a résztvevők megállapították, hogy a WTO munkáját kísérniük kell, és fontosabb szerepet, jelentősebb szerepet vállalni ebből és Pankrátesz úr, az EU küldött, eltó, képviselő is ezt hangsúlyozta. Én támogatom azt a megközelítést, hogy az intának ugyanabba az irányba kell elmenni, mint a WTO tárgyalások alatt említett témák. Tehát ez azt jelenti, hogy a kereskedelem, amely a béke és a fenntartható fejlődés, fejlődés és a jobb életkörülmények irányába mutató erőfeszítés, e, mindez attól függ, hogy e, minél nagyobb számban vegyenek részt a parlamenti képviselők és a civil társadalom ebben a munkában. Ez a konferencia egy újabb előrelépést jelentett e, abban az irányban, hogy E, ezt a rendszert elő megteremtsük. És a miniszteri e, konferencián is részt kell vennünk társ e, jogalkotóként. Köszönjük szépen! Most pedig a közlemények a legkevésbé fejlett országok számára nyújtott szolgáltatások kérdésével foglalkozó ülésen, a WTO-nak a konferenciáján részt vennek a parlamenti képviselők is a különböző szolgáltatási szektorokban, amely 30 különböző szektort jelent, szintén foglalkozni fogunk a kérdésekkel. Aztán a környezeti javaknak a kérdésével is foglalkoztunk januárban, és tiszta és megújulható energiákkal foglalkoztunk, és az energiahatékonysággal. Izrael is csatlakozott 2015. januárjában ehhez a konferencián, Franciához. Március 16-tól 20-áig lesz egy újabb konferencia, és majd a tárgyalásokról beszámolunk. a tíz szolgáltatásokról szóló konferencia Genfben februárban 13-ától kezdődően e, kezdődött meg. Egy 24. E, ország is e, csatlakozott, Uruguay, ehhez a tárgyalásokhoz, és a legközelebbi ülés április 13-án lesz és meghúzza a mérlegét az eddig eltett időnek. Holnap délelőtt az INTA ülésben egy nyilvános meghallgatás lesz, és fontos szakértőket is meghívtunk ide. Az európai és Gajana közötti nem, Myanmar közötti e, kereskedelmi megállapodás. Rangunban tartottak egy megbeszélést, amelynek során a e, burmai e, képviselővel egy beruházási megállapodást kötöttünk az Európai Uniónak a tagállamai nem kötött ezzel az országgal beruházás védelmi megállapodást. Ezzel a témával kapcsolatban 2014. novemberében nyilvános meghallgatást is tartottunk, és májusban tartjuk a következő ülést. Nos, befejeztem az elnök közleményeit, de még szeretném üdvözölni a bizottságnak egy új adminisztrátorát, Alvarez urat, és szeretettel üdvözöljük. Most akkor nézzük a négyes napi rendi pontot. Parancsoljon. Elnök asszony, csak egy kis megjegyzésem lenne ha jóvá hagyják, hogy fényképészek bejöhessenek a szobába, hogy fényképeket készíthessenek. Ha senkinek nincs ellenvetése, akkor szeretném kérni, hogy beengedjék őket. Jó, és hogyha nem látják a kollégák, hogy valami kifogásuk lenne ez ellen, akkor engedjük be őket. Parancsoljon! elnök asszony, szeretném világossá tenni. Én úgy tudom, hogy ezek nyilvános ülések, e, és normális, hogy a jövőben is ezek nyilvánosan e, folynak, tehát közvetítik is őket, e, tehát akkor nem jelent problémát, hogyha valaki bejön. Hát ettől függetlenül megkérhetik a kollégák azt, hogy stáb bejöhessen. Nem hiszem, hogy ez probléma lenne. Nos, akkor nézzük a négyes napi rendi pontot. Egy tervezetet vizsgálunk meg a konfliktusok által érintett és nagy kockázat jelentő térségekből származó fém fémekkel kapcsolatban. Már nyilvános meghallgatást tartottunk ezzel kapcsolatban novemberen. Az elnökök értékelete a fejlesztési bizottsággal fennálló konfliktus miatt egy döntést hozott, és ezért a fejlesztési bizottságot állandóan bevonjuk ebbe a kérdésbe. Nos, Julio Winkler, alelnök úr fog beszámolni erről a kérdésről, a dokumentumokat megtalálhatják az anyagukban, és most átadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, ahogy azt alelnök asszony már említettek, két ülést is tartottunk ebben a szakbizottságban e témában. Arról, hogy hogyan egy uniós megközelítést alkalmazni a ércek a gondosság elvének és a megfelelő beszerzés elvének az érvényesítése érdekében, gondolok itt a legfontosabb alapanyagércekre, fontos, hogy egy uniós integrált megközelítést alkalmazunk, ennek három eleme van. Az egyik egy kereskedelmi szabályozás, amelyről most vitázunk, a második, ahogy az a közös közleményben, a bizottság és a külszolgált közös közleményében is megjelenik, azok a kísérő intézkedések, amelyek az integrált megközelítést kísérik, a harmadik pedig a diplomáciai fellépés, amely természetesen a külszolgálat hatásköre, a külszolgálat asztala, illetve a fejlesztés politikán keresztül részben az Európai Parlamenti, és szerettem volna tisztázni, tehát rögtön az elején, hogy az uniós megközelítés egy eleméről beszélünk, most ez a kereskedelmi szabályozás. Erre vonatkozóan kaptunk egy javaslatot az Európai Bizottságtól. Jó néhány szor volt alkalmam egyeztetni az érintettekkel, a parlament kívüli szereplőkkel, legyen szó civil szervezetekről, ipari érdekképviseleti szervekről, illetve az érintett szakbizottságokkal, gondolok itt elsősorban a DEVE és az AFE szakbizottságokra. The last uh, six months, because it's already uh, uh, um, six months that... Hat hónapja dolgozunk együtt közösen ezen a dosszién, ezen a jelentésen a kollégákkal, és az említett konzultációt követően elmondhatom, hogy uh, nem kis munka árán be tudtam terjeszteni egy olyan jelentéstervezetet, amelyet mindenki megtalál a dossziéjában. A rendelet tervezetet alapjaiban támogatom, ugyanakkor úgy érzem, hogy az önkéntesség elvének fenntartását mellett jó néhány elemén lehet javítani az Európai Bizottság javaslatának. Ezek mind szerepelnek is a jelentés tervezetemben. Hármas célja van a benyújtott módosító indítványoknak. Először is annak érdekében, hogy az önkéntes rendszerben minél több cég vegyen részt az öntanúsítás önkéntes rendszerében. Fontos a parlamenti ellenőrzési és felügyeletelvének a biztosítása is, méghozzá a folyamat minden lépésében, szakaszában, illetve az új rendelet alkalmazásának is minden szakaszában. Először lássuk a magas szintű, minél magasabb arányú részvételt, ezt hogyan érhetjük el. Éppen ezért azt javaslom, hogy a fogalom meghatározásokban már az import ügynök mellett a vámnyilatkozatot, az a cég szerepel, amelynek a nevében a vámnyilatkozatot kitöltötték. Az importőrök részvételének nagyobb arányát a megfelelő ösztönzőkkel garantálhatjuk, éppen ezért nagyobb láthatóságot kell biztosítani azon cégek számára, akik e, további erőfeszítéseket, vagy nagyobb erőfeszítéseket tesznek ezen a téren. Éppen ezért azt javaslom, hogy a tagállamok mindenképpen állítsanak elő, mindenképpen készítsenek jelen rendszeres beszámolókat a rendelet alkalmazásáról, ezeket rendszeresen frissítsék. Úgy érzem, hogy ha megfelelő ösztönzőket beépítjük a rendszerbe, akkor a részvétel, arányú részvétel garantálható, de en, legalább ugyanolyan fontos az is, hogy megfelelő segítséget biztosítsunk ezeknek az importőröknek, vagy cégeknek, eh, hogy az üzleti logikájuk mentén tudjanak részt venni ebben az öntanúsítási rendszerben. Eh, a rendeletre irányuló javaslattal kapcsolatban a hogyan tehetjük hatékonyabbá, nos a kettős audit mindenképpen elkerülendő. Az OECD megfelelő gondosságra vonatkozó iránymutatása, azt hiszem itt ennek alkalmazása célra vezető. Ezek a rendszerek, ezek jó eredménnyel járnak. Az Európai Bizottság alapos ellenőrzését követően ezeket a rendszereket kell elfogadni kompatibilisként, Természetesen fokozatosan kell ezt a rendeletet is bevezetni, mondanom sem kell. Már vannak működő európai eszközeink, például a nem pénzügyi jellegű beszámolókra vonatkozó irányelv. Nos, ezek azok az eszközök, amelyeket felhasználtunk arra, hogy a nagy cégek az érc importra vonatkozó beszállítói lánc tekintetében a megfelelő vagy kellő gondosság témájában tanúbizonyságot tegyenek arról, hogy valóban eleget ennek az e, elvnek. Egy átmeneti időszakra mindenképpen szükség van eh, ahhoz, hogy a tagállamok ezt a tanúsítási rendszert be tudják vezetni, az Európai Bizottságnak ugyanis tudnia kell, hogy mind a 28 tagállamban egyformán működnek ezek a tanúsítási e, rendszerek, hogy ne lehessen az európai cégeknek szabadon válogatni az esetleg eltérő rendszerek közül, illetve hát ezt az új öntanúsítást a belső igazgatási rendszerbe be kell építenünk. Azt javaslom, hogy két éves átmeneti időszakot javasoljunk. Ezt követően az első, az alkalmazás első teljes évében minden harmadik évben felülvizsgálnánk ezt, nem hat évente, ahogy azt az Európai Bizottság javasolta. A parlament bevonása az, az utolsó megjegyzésem. Nos, gyakorlati eh, kérdésekkel a szakértői csoportok foglalkoznak, de a megfigyelőinknek mindenképpen eh, ki, ki parlamentnek képviseltetnie kell magát ezekben a szakértői csoportokban, például az tagállamok illetékes hatósági szemben az Európai Bizottság iránymutatást készít arra vonatkozóan, hogy egyformán hogyan tudják alkalmazni ezt a szabályt. Nos, ebben is úgy érzem, hogy a parlamentek képviseltetnie kell magát. Én is szerettem volna dióhéjban és villámsebesen elmondani. A Nemzetközi Kereskedelmi, Szabi, Kereskedelmi Bizottság munkának párbeszédének köszönhetően, illetve a DEVE és az AFET szakbizottságokban is jó néhány módosító indítványt nyújtottak be, éppen ezért ahhoz, hogy az ide beérkező módosító indítványokról megfelelően tudjunk szavazni, ehhez egy új menetrendet javasolunk, az eredetihez képest ez kicsi eltérő, ezt javasoljuk, hogy a mi szakbizottságban, az Intában március 18-án tárgyaljuk a módosító indítványokat, és csak az áprilisi szakbizottsági ülésünkön, április 13-án szavazzunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a jelentéstevő úrnak. Most akkor az árnyék jelentéstevők kapnak szer. Mária Reinát. Arena. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük a jelentéstevő úrnak a jelentését, hogy ilyen részletesen megmagyarázta. Azt hiszem, hogy a kezdeti, az eredeti célkitűzést kell figyelembe venni, a bizottság ugyanis javasolt egy jogszabályt, amelynek e, pozitív hatása kellene, e, pozitív hatást kellene gyakorolni az, e, a források biztosítása és a konfliktusok szempontjából. A bizottságnak az eredeti motivációja az volt, hogy az ENSZ bizonyos tanulmányai alapján kapcsolatot láttak a források biztosítása, a fegyveres csoportok finanszírozása, és egy bizonyos régiók között, elsősorban a Kongói Demokratikus Köztársaság kívüli régióval kapcsolatban, de nem csak erről a régióról van szó, de felhasználhatjuk példaként ebben a dologban, ebben az ügyben itt nem csak látszat jogszabályokat kell létrehozni, hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket, hogy Európa tett valamit, hanem egy hatékony törvényre van szükség, hogy megoldja ezt a problémát, tehát a beszerzések és a konfliktusok problémáját, de nem csak ezért hatékony, hanem azért is, hogy a végső felhasználó számára európai szinten, itt nem az európai ipar, hanem az ügy ügyfél a végső felhasználó. Tehát az, aki megvásárol egy terméket, és biztosnak kell lennie azt illetően, hogy a konfliktusokkal kapcsolatban felelősségteljes beszerzést jelent. Lehet, hogy ez több millió kilométerre van, de eh, amit megvesz európai szinten, abban biztosnak kell lennie. Most megpróbáltam élvezni a feladatot, de hát nem azért volt nagyon élvezetés, és munkahipotézist épp állítottam föl. Az első az, hogy az Európai Bizottság azért fordult hozzánk, hogy egy önkéntes megközelítést eh, upstream eh, módon eh, valósítsunk meg, azt figyelembe véve, hogy mi történik a piacokon. Nézzük a származási országokat, a bányákat, a nemzetközi tárgyalókat, és akkor itt hoztak rendelkezéseket. Aztán upstream vannak a kohók és a finomítók, vannak azok, akik önkéntesen felelősségteljes megközelítést alkalmaznak, és vannak azok, akik nem fogják ezt tenni. Ne felejtsük el, hogy a világszinten a kohók és a fonyomítók az európai szinten kívül 95%-át jelentik a jelenlegi piacnak. Ez azt jelenti, hogy a bizottság elmélete szerint e, egy maradék piacról van szó. Ezért a javaslata a bizottságnak nem fogja azokat kedvezményben részesíteni, akik alatta vannak ennek a e, szintnek. Láthatják a különböző nyilakat, amelyek downstream, tehát a következő szakaszokban vannak, ott semmiféle olyan ö, ö, javaslat nincsen a, a termelők számára. Tehát a termelők számára egyáltalán nincsen ösztönző arra, hogy felelősségteljesen vásároljanak, akármilyen módon. Tehát a bizottság javaslata jelenleg tulajdonképpen nem változtatja meg a viselkedést, tehát a kohóknak és a finomítóknak az európai piaca továbbra is egy korlátozott piac lesz, és akár el is tűnik, ugyanis sokkal olcsóbb lesz, hogyha máshol szereznek be. Ugyanis a nyersanyagnak az árát nem annak alapján határozzák meg, hogy az ember felelősség teljesen dönte vagy nem, és teljesen mindegy, hogy az ember most felelősség teljesen dönt vagy nem, az ár ugyanaz lesz. Amikor a, az ár nem változik ennek megfelelően, akkor nyilvánvalóan a legolcsóbb árat fogják változtatni, különösen akkor, hogyha a kiskereskedő nincs kötelezve erre, tehát ő tulajdonképpen nem tudja, hogy most egy felelősségteljes termelőtől, vagy egy nem felelősségteljes termelőtől vásárol. Tehát az Európai Bizottság javaslata nem vál, fogja megváltoztatni már eleve a származási országokban a problémát, és különösen nem fogja megvédeni az európai ipart, hanem tulajdonképpen a, kikerüli ezt a problémát a nem európai iparágak számára jelentve előnyt az európai ügyfél pedig nem fogja tudni, hogy mit vásárol, és inkább a nem felelősségteljes termelőtől fog vásárolni, amelyek nem európai termékeket hoznak létre. Tehát ez sem eleve, sem a közepén, sem a végén nem oldja meg ezt a problémát mint ahogy Winkler úr is mondta, és ő találkozott nagyon sok szereplővel, a kérdés felmerül, hogy milyen fajta eh, megközelítés legyen, egy kötelező az upstream eh, szakasznak, vagy pedig egy nem kötelező a downstream szakasznak. Na most ez itt, ahogy láthatjuk, ez a táblázat egy kicsit világosabb, mint az előző, de ez a felelősségteljes megközelítés megint csak nem fogja ösztönözni, hiszen a nem európai kohak, amelyek 95%-át jelentik a piacnak, eh, nem látnak érdeket annak azt illetően, hogy felelősségteljes megközelítése eh, mellett, ugyanis a végső felhasználó választhat a felelősségteljes és a nem felelősségteljes teljes megoldás között. Tehát így nem működik a, e, piac. A, az önkéntes e, megközelítés sem fog a teljes e, megoldás felé irányítani az embereket, megint csak a nem teljes megatartás fog dominálni. Tehát az eredeti célkitezés és a végső célkitezéshez képest megint csak nem működik. A harmadik munka eh, hipotézis, az kötelező megközelítést eh, akar bevezetni az egész ellátási láncban, tehát az upstream-tól egészen a downstreamig ez eh, nyilvánvalóan egyszerűsíti ezt az ábrát, eh, de a végső felhasználó számára is világossá tenni, teszi, eh, hogy mikor tud felelősségteljes megközelítést állapítani. Az európai piacon pedig egy, egyrészt a kohók és a finomítók és az ipar szintjén is hatékony és felelősségteljes megközelítést fog alkalmazni. Mivel ez egy kötelező viselkedés az egész ellátási láncban, tehát egészen a származási országig biztosít egy felelősségteljes megközelítést, és ennek eredményeként az ipar is nyer. Tehát ezt a három ábrát gyorsan áttekintettem, azért, hogy megmagyarázhassam, hogy a kötelező megközelítés az pontosan egy olyan megközelítés, amelynek eredményeként az európai ipar képes lesz egyrészt az ügyféleinek felelősségteljes termékeket biztosítani, és ezen kívül a konfliktusban élő országok számára is egy felelősségteljes kereskedelmi eljárás hozzáállást mutatni. A frakció nevében fogunk módosítókat javasolni, amelyek ebbe az irányba mutatnak, de ugyanakkor figyelembe veszi azt is, hogy ezeket a vállalkozásokat kísérni kell. Hiszen, ahogy Winkler úr is mondta, a rendszerhez való alkalmazkodásra kell időt biztosítani, nyilvánvalóan figyelembe kell veszni a KKV-ket is, és láthatjuk azt, hogy egyre, egyre inkább a downstream, tehát a kiskereskedők, stb. irányába mozdulunk el, annal inkább fontos, hogy a KKV-k számára világos kísérő intézkedések legyenek különösen amikor kötelező lesz. Végül pedig a módosítóink nem szeretnének olyan rendszereket, amelyek egymás mellett léteznek, például a WTO és az iparnak a rendszere olyan rendszert szeretném, hogy a 151 ország, amely az OECD rendelkezésében részt vesz, az mind világosan tudja, hogy melyik referenciát kell figyelembe vennie, mi az OECD-t javasoljuk. Tehát nagyon fontos, hogy eh, ezt világossá tegyük. Épp ezért a módosítóink is irány, ebben az irányban mutatnak majd, vagy ebben az irányban mutatnak majd. Szeretnénk, hogy a, ez a eh, törvénytervezet eh, nem csak a származási országok számára, hanem mindenki számára jelentős legyen. Köszönjük. Köszönöm Mari Arénának. Most az ECR frakció nevében megadom a szót. Sandel Lomesz. Voorzitter, ik zal in het, in het Nederlands... Köszönöm szépen. Hollandul fogok felszólalni. Emma Clark asszony, elnézést kér, nem tud itt lenni, ugyanis egy másik szakbizottságban kell most lennie, ezért én fogok helyette beszámolni az álláspontunkról. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, és köszönöm, hogy ilyen sok munkát fektetett rendkívül fontos téma feldolgozásába, hiszen sok embert érint ez a kérdéskör. Sok véleményt hallhattunk már, sok álláspontot ismertettek a kollégák, de azt hiszem többé-kevésbé ugyanaz a célunk, nevezetesen, hogy elérjük azt, hogy ne használják rossz célokra az így keletkező bevételeket, és azt szeretnénk továbbá, hogy a dolgozók megfelelő bérezést kapjanak. Ez a célkitűzésünk, közös célkitűzésünk tehát, szerintem a jelenlegi formájában a jelentés kiegyensúlyozott, és az ECR frakció szemben az imént elhangzottakkal egy upstream megközelítést szeretne alkalmazni, úgy, ahogyan ezt eddig is tettük. Továbbá azt szeretnénk, hogy jobban odafigyeljünk az ösztönzők kialakítására. Azért, hogy a különböző szervezetek mind hozzájáruljanak egy felelősségteljes rendszer kialakításához. Létre kell jönnie egy listának, amelyen szerepelnek az úgynevezett tiszta beszállítók. Szeretnék még néhány megjegyzést tenni. Ahogyan a jelentéstevő elmondta, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy új, megfelelő, egy megfelelő rendszert hozzunk létre. Voltak már szabályok, amelyeket maga az ágazat vezetett be azért, hogy létrejöjjön egy tiszta ellátási lánc. A London Bullion Market területén például már érvényesültek bizonyos szabályokat, amelyeket maga az ágazat alakított ki, és el kell kerülni, hogy kettős normák alakuljanak ki, illetőleg, hogy a már meglétező normákat újra megfogalmazzuk. Fontos, hogy a meglévő szabályokat javítsuk, és arra alapozva építkezzünk, ami már létezik ezen a területen, hogy elkerüljük a túlzott bürokratikus erőfeszítéseket. Ösztönzőkre van tehát szükség is egy olyan listára, mely szerepelnek az ellenőrzött, idézőjelben tiszta beszállítók és importőrök. Összességében bebizonyosodott már, hogyha mindenki közösen dolgozik egy cél érdekében, akkor tudjuk a legjobb eredményeket elérni. Szerintem egy jó üzleti modellt kell elérnünk ezen a területen, és erre, ebbe kell fektetnünk az energiánkat. Továbbá a szövegben utalás történik a gazdaság és az ágazatban egy due diligence rendszerre vonatkozólag, de itt a szöveg a már meglévő szabályokra hivatkozik, ezért ezzel kapcsolatosan egy kis fenntartásom van. Lehet, hogy érdemes lenne az új innovatív javaslatokra is nyitottnak lenni, ezeket esetleg beépíthetnénk, és alkalmazhatnánk a jövőben. Hiszen az igazán fontos az, hogy elérjük az EU-s szabályozásban megfogalmazott célokat, és ebbe az irányba gyakoroljunk nyomást, hogy ez a meglévő szabályokkal történik, vagy jövőbeni új innovatív szabályokkal. Szerintem legyünk nyitottak ebbe az irányba is, és gondolkodjunk el az új innovatív eszközökön is. Hármas pont, ami az újrafeldolgozott anyagokra vonatkozik. Az ECR frakció örül annak, hogy egy nagyra törő, de egyben realisztikus rendszer mellett tettük le a voksunkat, felvettük a kapcsolatot az ágazati szereplőkkel, és megértettük azt, hogy gyakorlatilasnak kell lennünk ebben a kérdésben, hiszen máskülönben közel lehetetlen lesz bizonyos ércek származását megállapítani. A primára nyersanyagok esetében is nehéz feladat ez, ezért fontos, hogy a már meglévő, érvényben lévő OECD szabályokat betartsuk, szerintem ezt kifejezetten be kellene venni a jelentésbe. Örülünk a két éves átmeneti időszaknak is, ahogyan a jelentéstevő javasolja. Felmerül azonban a kérdés, hogy nem kellene-e egy rendszeresebb jelentéstételi kötelezettséget beépítenünk a szövegbe. Ez úgy gondolom jobban megfelelne a mi követeléseinknek. Nem kellene-e egy rendszeresebb eh, jelentéstételt megkövetelni, és egy rendszeresebb kontrollt, ellenőrzést a céljaink elérése érdekében. Úgy gondolom, hogy ezt emellett szükség lenne az állandó, folyamatos párbeszédre is az érintett szereplőkkel. Egy utolsó dolog, erről szó esett már a szakbizottságunkban, a jelentés tervezet egy olyan rendszerből indul ki, ahol a felügyeleti szerv működtetésében a 28 tagállam vesz részt. Mi abban gondolkodunk, hogy talán mégiscsak egy központi európai ügynökségnek kellene a felügyeletet ellátnia, azért, hogy szavatolja, szavatolva legyen a felügyelet és az ellenőrzések egységessége. Ezáltal talán el lehetne kerülni azt is, hogy többletköltségek alakuljanak ki, és túlzott bürokratikus erőfeszítésekre legyen szükség. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek, és várom a további együttműködést. Köszönöm. Köszönöm. Marie Vösszerneznek adom meg a szót a zöldi frakcióban. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Én is természetesen szeretnék gratulálni Winkler úrnak, aki előadóként nagyon jó munkát végzett, és az Európai Bizottság eredeti javaslatát megerősítette a módosítóival. Azt hiszem, ez jó indulási pont, elindulhatunk munkánkkal ezen kiindulási pontról. Ugyanakkor nem szabad szem előtt éveszteni azt, hogy mi is az eredeti alapcélunk. Nos, a fegyveres konfliktusok, illetve az érintett ásványanyagok közötti kapcsolatot kell valahogy megszüntetni. Ehhez egy pragmatikus, intelligens megközelítésre van szükség. Egy olyan hatékonyan működő európai rendszer teheti ezt meg, amely nem károsan befolyásolja az európai cégek versenyképességét, mindazonáltal felveszi a harcot az említett jelenség ellen. Talán, hogyha jó rendszer tudunk bevezetni, az egész világban példaként jár, jó példával járhatunk elő. Remélhetőleg minél több ország ugyanilyen irányba indul el például az afrikai nagy tavak térsége, Kína is például elkezdtek bizonyos apró kis lépéseket tenni a irányba. Ez egy olyan tendencia vagy trend, amit meg kell erősíteni, folytatni kell. Egy nagy kérdés van előttünk, önkéntes vagy kötelező jellegű rendszert kívánunk bevezetni. Ez volt az alapkérdés, én, mint minden kollega, sokat olvastam erről, ideológiai előítéleteim nem voltak ez ügyben. Sokat gondolkoztam ezen, hogy az Európai Unió jogszabályai általában kötelező érvényűek. Általában az európai gazdasági jellegű jogszabályok ilyenek, éppen ezért szerintem kötelező érvényű jogszabályjal tudjuk azt biztosítani, hogy ezek a kohók, finomítók valóban teljesen átalakítsák a beszerzési útvonalaikat. Ugyanakkor A Szahorov díjazottunktól tavaly hallhatták, hogy mit mondott arról, hogy mit tehet Európa, mit tehet az Európai Parlament annak érdekében, hogy a fegyveres konfliktusokat ne pénzelhessék ezek ásványanyagok befolyó pénzekkel. Éppen ezért a legfontosabb, a kulcsfontosságú szereplőket kell megcélozni. Ugyanakkor nem akarjuk megnehezíteni az európai cégek helyzetét sem, akik már, nek már épp elég teherre nyomja így is a vállát. Éppen ezért megfelelő irányba mutató intézkedéseket kell meghozni, erre kell ösztönözni a piaci szereplőket. Fontos, hogy azok, a cégek, akiket érint ez, a megfelelő gondosság elve szerint járjanak el. talán egy megfelelő ilyen címkel, label bevezetésével is segíthetjük ezt, amelyet természetesen csak azok a cégek használhatnak, amelyek ezt a rendszert tisztelően tartják és alkalmazzák. Úgy érzem, hogy a kis és középvállalkozások, az igazi kis cégek azt várják tőlünk, hogy segítsük, támogassuk őket az Európai Bizottság részéről, hogyha valóban komolyan azt gondoljuk, hogy ezt a rendszert rájuk nézve is kötelezővé tesszük. A legfontosabb szereplők számára tehát kötelező érvényű szabályokat kell vezetni, ugyanakkor a legkiszolgáltatottabb piaci szereplőknek, főként a kis cégeknek segítséget kell nyújtani abban, hogy ezeket az újonnan vezetendő szabályokat valóban tudják alkalmazni. Ez a két elem, amelyet nem tudom, hogy hogyan tudunk összeegyeztetni, ehhez kell egy olyan intelligens kompromisszumra törekedni, amit a Winkler kollégától, az előadónktól várhatunk. Ne felejtsük ugyanakkor azt sem el, hogy az úgynevezett konfliktusos ásványi anyagok problémáját nem fogjuk egy jó csapásra megoldani, bármilyen rendszert is vezetünk be. Éppen ezért azt hiszem, egy kérdésben az Európai Uniónak továbbra is megfelelő politikát kell alkalmazni ennek érdekében, hogy hosszú távú megoldást találjunk erre a problémára. Még egyszer mondom, köszönöm Winkler úrnak a munkát, aki valóban kiválóan dolgozott, és nagyon nyitott volt. A GUE nevében Solc úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a kemény munkát. Mint mondta, több találkozót is tartott, megbeszélést folytatott erről a nagyon fontos kérdésről. <clears throat> És ezeket az esmecseréket nagyon jó hangulatban teszi. Le, hadd legyek őszinte, a konfliktusövezetből származó ásványok kérdése az egyik egy nagyon fontos kérdés, amelyel a parlamenti ciklus alatt foglalkoznunk kell az elkövetkezendő öt évben. Ugyanis ennek következményei vannak a többi kereskedelmi tárgyalásra is, tehát ez nagy kihívást jelent. Túl sok háború volt, túl sok, túl sok ember halt meg, és túl sok gyermek szenved rabszolgaként és a munkakörülmények miatt. A kereskedelem, amely a béke előmozdítója, amely a WTO parlamenti konferencián is egy jelszó volt, ezt a kérdést hangsúlyozza, és az Európai Unióval szembennek vannak elvárások, hiszen partnere ennek a kereskedelmi rendszerben. Tehát felelősséggel teljesen kell erre a kihívásra megoldásokat találni. És nekünk bátran kell ezzel a kérdéssel kapcsolatban állást foglalni az oscd ben A, a forrás ellátási lánccal kapcsolatban felelősségteljes megoldásokat keresnek, és ez a megfelelő hozzáállást is igényli. Ha a felek egyetlen megoldásban egyet tudnak érteni, akkor a jogszabályokban is egyet, egyet kell érteniük, olyan jogszabályokban, amely az OECD normákat megvalósítja. Szerintem ennek a jogszabálynak vannak hiányosságai, és épp ezért ezt ezen javítanunk kell. A jelentéstevő ezeket már említette, de én ezekhez még hozzátennék az, állampolgárok elvárják ugyanis tőlünk azt, hogy az árok, amelyeket ők megvettek, azok nem konfliktusokat és háborúkat finanszíroznak. nemzetközi szempontból már foglalkoznak ezekkel a kihívásokkal. Mi nekünk választ kell adni ezekre a kérdésekre, és mindegyik gazdasági szemerél számára ugyanolyan esélyeket kell biztosítani, figyelembe kell venni, hogy hol állnak ezek a résztvevők a termelési láncban. Ezért van szükségünk kötelezővé tenni ezt a jogszabályt. Ki kell terjesztenünk a vállalati hatályt. És biztosítani kell, hogy a rendeletet kísérő intézkedések is kísérik majd, hiszen saját magunkkal, a parlamenttel és az állampolgárokkal szemben is felelősségteljes megoldást, viselkedést kell biztosítanunk, nem csak általánosokban kell beszélnünk, hanem konkrét kérdéseket is kell megoldanunk. Épp ezért a frakcióm támogatja mindazokat a módosítókat, amelyek ebbe az irányba mutatnak, és reméljük, hogy a frakciók között egy józan, józan megoldást fogunk találni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Sulc most a e, Morgantini asszony a zöldek nevében fog hozzászólni. Close enough. <laughs> Sargentini. Majdnem. Sargentini asszony. Morgantini asszonynak olyan feladata van, amit én is szívesen vállalnék, de azért még nem tartok teljesen ott. Az Imkónak a jelentéstevője nincs ma Brüsszelben, ezért kérte, hogy helyettesítsem. És nagyon örülök, hogy ezt megtehetem. A több, az utóbbi hat hónapban folytatott vita során tulajdonképpen 2010 nyara óta folytatjuk már, amikor a Dodd-Frank törvényről beszéltünk, e, és az ásványok ellátási ráncáról, az tulajdonképpen állandóan újra és újra vizsgáljuk a e, pontosságát egy kijelentsenek. Most az, hogy önkéntességről vagy kötelező voltról van szó, e, az az iránymutatásokban már, az OECD iránymutatásokban már utalt erre, tehát hogy a kellő gondosságra van szükség, tehát hogy végigkísérjük a vállalatoknak az útját, a bányától egészen az európai utolsó lépcsőig, azért, hogy megfeleljenek az előírásoknak. Épp ezért amikor a jelentéstevő egy két éves átmeneti állapotot ígér, akkor figyelembe kell venni, hogy ez az egész kellő gondosság folyamata az igazából egy átmeneti állapot hanem nekünk azt kell kérnünk, hogy bizonyítsák be a vállalatok, hogy honnan szerezik be az ásványaikat. Épp ezért az Európai Bizottság javaslatát eh, tulajdonképpen az OECD iránymutatásokra alapozta, de hát nem túlságosan, eh, épp ezért eléggé úgy eh, homályos, pedig az OECD tagok mind aláírták ezt, ez jelenti azt is, hogy az összes EU tagállam, és az összes nagy tavak ország, a régióbájában lévő országok. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a nagy és a kis érdekelt felek és az üzleti felek részt vettek ebben. Ezen kívül nagy különbséget jelent, hogy mennyire felel meg egy nagy nemzetközi, vagy egy KKV, de vállalkozás, vagy egy KKV. Tehát az a félelem, hogy a KKV-k nem tudnának megfelelni ennek, azok már szerepeltek az OECD iránymutatásokban. Engem az lep meg, hogy nem tesszük számunkra könnyebbé a helyzetet, tehát vissza kéne térni az eredeti OECD iránymutatásokra, hoz, és megvizsgálni újra őket, és aztán törvényesíteni őket, törvénybe foglalkozni őket. Aztán Aréna asszony is feltette a kérdést, hogy hogyan tudunk bizt, bizonyságot szeretni arról, hogy az európai szereplők, azok helyzete nem lesz még rosszabb, mint korábban van. Azt hiszem, hogy amit eddig elvégeztünk, azt tulajdonképpen csak, hogy szépíteni próbáltunk a helyzeten, csak azt, akart, azt szerettük volna mutatni, hogy mi teszünk valamit, és igazából nem szekítettünk a kohóknak, hogy azt érjék el, amit mi szeretnénk. Az zöldek olyan módosítókat fognak javasolni, amelyek kötelezővé teszi ezt a kellő gondosságot, hiszen az már eleve egy puha törvény azt szeretnénk, hogy foglalkozzon ez a jogszabály a termékekkel is, tehát az előállított termékkel. Például, ami délkelet Kínában lesz gyártva, azokat nem ellenőrzik, és ezért az európai fogyasztó, hogy honnan származnak, és hogy most ezek vajon tiszta termékeket. Ezen kívül szeretnénk lehetőséget látni arra is, hogy szélesítsük a termékeknek a skáláját, például jáda, jáda Kínában és más termékek. Tehát ne csak a a, a nagy tavak régiójára korlátozzuk ezt, hanem vizsgáljunk meg más árukat, termékeket is, amelyek a konfliktus területekről származnak. De Kucht volt nemzetközi biztos, nemzetközi kereskedelmi biztos, a kongói háborúval kapcsolatban tett le egy javaslatot, amely a konfliktus övezetből származó ásványokkal kapcsolatban tett javaslatot. Na most vagy ezt megfelelően fogjuk megvalósítani, vagy semmit se tegyünk. De a jelenlegi javaslat szerintem nem lesz hatással a kongói területre, vagy máshol. Köszönöm szépen. Merci. Köszönjük Sargentini asszonynak. Az e FDD frakció nevében Bigin asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én is szeretnék a magam részéről köszönetet mondani a jelentéstenőnek, nagyon nehéz feladat előtt állt. Köszönöm neki, hogy a nehéz feladat ellenére mégis sikerült egy nagyon jó alapot teremtenie az eszmecseréhez. A tervezetet sok tekintetben támogatni tudjuk, mégis szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a kereskedelem és a nyersanyagok hatalmas konfliktusokat idéznek elő, és sokszor ahhoz vezetnek, hogy megsért megvették az emberi jogokat. Azok, akik megvásárolják ezeket a nyersanyagokat, szintén bűnössé válnak. Mi is bűnösök vagyunk azért, hogy folytatódnak az erőszakos konfliktusok, sérülnek az emberi jogok, és emberek ezrei szenvednek. Európa a, az egyik fő felvevő piaca az importált nyersanyagoknak, és azok a gazdaságok, amelyek felvásárolják ezeket a nyersanyagokat, azok kezéhez is vér tapad. Ezt világosan látni kell, ezért az előttem szólókhoz hasonlóan én is csak egy kötelező érvényű rendszert tudok támogatni. Szerintem ezt minden olyan nyersanyagra ki kellene terjeszteni, amelyekhez kapcsolódóan emberi jogok, sé, amelyek eh, kitermeléséhez kapcsolódóan emberi jogok sérülnek. Fontos, hogy ehhez megfelelő jogi eszközöket is társítsunk, például a delegált jogi aktusokra gondolok. A kollégákhoz hasonlóan egy olyan szabályrendszerre gondolok, amely az OECD iránymutatásaira támaszkodik. Ebben szerepelnek jogok és kötelezettségek is az ágazati szereplők részére, és nem szabad, hogy túlzott terhet róljanak a KKV-kra, amelyek számára lehetővé kell tenni azt, hogy betartsák az EU által előírt szabályokat, de a KKV-k szemszögéből azért szeretném azt is szóvá tenni, hogy a pályázatok alkalmával egyre többször bizonyítékot kérnek arra, hogy a nyersanyagokat környezetbarát módon termelték ki. Hogyha a KKV-kat kivételként kezelnénk, akkor az azt jelenteni, hogy a pályázatok nagy köréből kiszorulnának. Fontos, hogy éppen ezért egy megfelelő egyensúlyt teremtsünk. A szegényebb országokban működő civil társadalom is azt kéri, azt várja el tőlünk, hogy szigorúbb szabályokat teremtsünk, olyan szabályokat, amelyek a nyersanyag kereskedelem és az emberi jogok betartása közötti egyensúlyt megteremti. A parlament állásfoglalást fogadott el a fenntartható kereskedelemről egy évvel ezelőtt, ez is úgy gondolom idevág, fontos, hogy a saját kötele, magunk által meghatározott szabályokat betartsuk. Köszönöm szépen. Most az árnyék jelentős tevőket meghallgattuk. Butikoffer úr nincs ott. Itt épp ezért a kollégák kapnak szót, Morell úr. Köszönöm szépen, <clears throat> elnök asszony tulajdonképpen ez az első eszmecsere azt tette világosá, hogy a célt illetően egyetértünk, tehát nem akarjuk az emberi jogokat veszélyeztetni ezzel a kereskedelemmel. Aztán nem akarjuk a konfliktusokat kiteljesíteni. A harmadik pedig egy etikus kereskedelmet szeretnénk folytatni, és négy, az európai fogyasztók számára szeretnénk biztosítani azt, hogy tudják, hogy honnan származnak a termékek, tehát átláthatóvá szeretnénk tenni ezt a kérdést. És akkor tulajdonképpen az eszközökről van szó. A jelenlegi rendelet ben hiányzik az ambíció, hogy használjam azt a e, kifejezést, amit a kollégák e, használtak, az, hogy a, fennáll annak a kockázata, hogy nem lesz hatékeny, hatékony, hogyha önkéntes a e, részvétel, tehát az öntanúsítás eltorzítja a helyzetet azok között, akik felelősség teljesen akarnak hozzáállni, és azok között, akik nem. Tehát akik a szabályok szerint játszanak, vagy azok között, akik nem játszanak a szabályok között szerint. Épp ezért ez az önkéntes öntanúsítás helyett kötelező tanúsítást kellene az egész ellátási láncban biztosítani. Na most akkor a kérdés az, hogy hogy lehet segíteni a vállalkozásoknak, különösen a KKV-knak. És nagyon fontos, hogy ma ezt tegyük, erről gondolkodjunk el. De hogyha a kötelező érvényt feladjuk, akkor ez nem lesz hatékony, és negatív hatása lesz a vita során nem hangzott el az, hogy a rendelet által lefedett ásványok listája elegendő, hiszen vannak más ásványok, amely kiterjesztik a konfliktusokat, illetve azokra használhatjuk fel. Szeretném, ha elgondolkoznának a kollégák, Eh, hogy elérjük-e a célunkat, hogyha nem lesz kötelező a rendszer. Köszönöm szépen, eh, Fjellner úr. Köszönöm. Mindig jó, amikor ilyen jogalkotási aktusokról van szó, ahol mindenki egyedül ért a célkitűzésben, mindenki helyesen akar cselekedni, de hát a kérdés mi az megfelelő út, és hogyan tudjuk valóban elérni a célunkat. Fontos szem előtt tartani azt, hogy a kereskedelem ezekkel a nyersanyagokkal nagyon fontos a szegény országok számára, fontos gondoskodni arról, hogy a szegény országok saját növekedésükre, saját jólétük növelésére és a szegénység elleni küzdelemre tudják fordítani az ebből befolyó pénzeket, és nem fordítva. Nem szabad megengedni, hogy ezzel a kereskedelemmel sérüljenek az emberi jogok, és visszaéljenek a belőle származó bevételekkel. Hogy lehet tehát olyan jogalkotást, jogszabályt kialakítani, hogy a megfelelő emberek profitáljanak ebből a kereskedelemből? És az egyik legfontosabb dolog, amit szem előtt kell tartani, az, hogy egyszerű legyen a szabályozás. A néppárton belül én voltam a felelősem a fa eh, kitermelése kapcsolatos szabályozásnak fel akartunk lépni ugye az illegális fakitermelés ellen, és arra jöttem rá, hogy a nagyvállalatoknak nyilván nem jelent nagy problémát a nagyon komplikált szabályozás, sőt, talán még könnyít is a helyzetükön, mert nehezíti a kisebb versenytársak helyzetét, sőt, ellehetetleníti a helyzetet a piacra újonnan belépők számára. És a szegényebb országokban vannak kisebb helyi vállalkozások, amelyek ebben a kereskedelemben, szobaforgó kereskedelemben érintettek, úgyhogy szerintem talán a legfontosabb dolog az, hogy egyszerű szabályozást teremtsünk. Nagyon lenyűgözött egyébként ez a diagram, amelyet Arena asszony mutatott be a számunkra. Azt azért nem mondhatnám, hogy mindent értettem belőle, megmondom őszintén, de Őszintén szóval még ez a legutolsó dia nézett ki a legegyszerűbbnek. Ez tűnt a legegyszerűbbnek, a legérthetőbbnek. Lehet, hogy diaként ez a legegyszerűbb, de a valóságban talán nem ez a legegyszerűbb a szereplők számára. Ez a fontos, ez az a szempont, amely számít igazán szerintem. Visszatérve a általam említett párhuzamra, ami a fakitermelést illeti, ott nyilván ott sem értünk el mindent, amit szerettünk volna, de egy dolog világosan megmutatkozott, minél bonyolultabb egy szabályozás, annál nehezebb a végrehajtása is. Azok, akik eh, egyébként is betartanák a szabályokat egyébként, be fogják azokat tartani, függetlenül attól, hogy azok kötelezőek vagy önkéntes jellegűek. Hogyha egy olyan rendszer teremtünk, amely olyan bonyolult, hogy mi magunk sem tudjuk az ellenőrzését ellátni, akkor az azt jelenti, hogy pont nem azokat sújtjuk vele, akiket egyébként se érdekelne a szabályozás, egyébként sem tartanák be a szabályokat. Azt gondolom, hogy mind Winkler úr javaslata, mind a bizottsági javaslat kiegyensúlyozott, és úgy gondolom, hogy az árnyék jelentős tevők által megfontolandó módosítások ö, megítélése során azt a kérdést tegyék fel maguknak, hogy bonyolultabb lesz-e a módosító által a szöveg, vagy egyszerűbb. Ha egyszerűbb, akkor azt hiszem jó irányba haladunk. Az újrahasznosításról nem sokat hallottam egyébként az előző felszólalások során. Egy-két ember elmondta, hogy szeretné, hogy ez is szerepeljen a szövegben. Én óvnék ettől, mert ez Egyrészt eh, az a terület, ahol a legkevésbé számíthatunk problémákra, másodszorban pedig úgy gondolom, hogy ez egy jövőbe mutató dolog, és olyasmi, amit támogatnunk kellene. Ezért meg kell szabadulnunk mindenféle olyan eh, jogszabálytól, amely akadályokat gördít ennek az útjába, és eh, versenyhelyzetet teremt. Ezért szerintem ez ne szerepeljen a szövegben. Köszönöm. Köszönjük, Christopher. Senki nem kér szót a kollégák közül, akkor az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót, Brecu asszonynak. Madam uh, President, uh, honorable members. Uh... Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság üdvözli ezt a jelentéstervezetet, illetve örül annak, hogy hozzászólhat ehhez a, hozzászólhatunk ehhez a mai vitához, nagyon érdekes dolgok hangzottak el eddig. Az Európai Bizottság álláspontját illeti, nos, a rendelet tervezet Ben azt hiszem, ez világosan megjelenik, ez a következő elemekre épül. Ha megengedik, akkor ezeket lassan, gyors, illetve gyorsan felvázolna még egyszer. Az esőanyagok felelős beszerzését szeretnénk előmozdítani. Azt hiszem, hogy ez egy olyan cél, amivel mindenki egyetért. a konfliktusok által érintett területekről származó ásványanyagok esetében elsősorban. Ezért is választottuk az integrált megközelítést, azaz minden rendelkezésünkre álló szakpolitikai eszközt megkívánunk ragadni erre, legyenek azok akár diplomáciai eszközök. A a közösen kezdett közleményünkben is megjelenik ez. A felelős módon beszerzett ásványi anyagok piacát kell valahogy ösztönöznünk, annak érdekében, hogy az érintett ásványi anyagok, az ontantel Wolfram e, és ezek ércei, valamint az arany e, felelősségteljes importálás érdekében egy, egy rendeletre irányuló javaslatot tettünk le az asztalra. A legfontosabb alapelve ennek a javaslatnak az, hogy célzottak legyenek az intézkedéseink, ezért az ellátási lánc kulcspontja próbáljuk megcélozni, az öntödéket, hiszen ezt követően már nagyon nehéz nyomon követni ezeket az anyagokat. Piaci ösztönzőkre épülő hatékony önkéntes rendszert képzeltünk el, ugyanis úgy érezzük, hogy így a konfliktusos régiókra sem lesz ez káros hatással, illetve a downstream, hanem jóval inkább az upstream oldalt célozzuk, az amerikai Dodd-Frank törvényel ellentétben, amelyről egyébként bizonyosodott, hogy nem túl sikeres, és az előállító vagy a szervezési régiókat igen hátrányosan érintette. Az eddigi tapasztalatokból, saját tapasztalatainkból például elhangzott a faanyagra vonatkozó szabályozás, Nos, ezekből is tanulnunk kell, le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket, és ezeket beépíteni az előttünk fekvő javaslatba. A javaslatunk szükséges eszköz, de nem csodaszer, egy csapásra nem fogja megoldani ezt az egész problémakört. Ezért hangsúlyoznám annak a fontosságát, hogy a kísérő intézkedéseket is komolyan vegyük, Többen előttem már hangsúlyozták ezek fontosságát, és ezen a ponton szeretném biztosítani önöket arról, hogy az Európai Bizottság komolyan gondolja azt, hogy a bejelentett eh, intézkedéseket nyomon követi, és ezeket operatívan is végrehajtja. A megfelelő finanszírozási eszközöket ki kívánjuk dolgozni annak érdekében, hogy a fejlesztéspolitikai együttműködés valóban sikeres legyen helyben. Az úgynevezett outreach fellépést is elkezdtük, például Kínával és Indiával, és más fontos előállító, feldolgozó és felhasználó partnerekkel is hasonló lépéseket tervezünk. Például egy multi-stakeholder responsible initiative, tehát egy ilyen felelős kezdeményezés úgy érezzük, hogy nagyon hasznos lehet, és természetesen a jogszabály végrehajtásáról rendszeresen be fogunk számolni, ezt ígérhetem. Végül, de nem utolsó sorban az úgynevezett ösztönzőkkel kapcsolatban mit is mondhatnék? Nos, valóban itt fontos megemlíteni azt a közbeszerzési ösztönzőt, amelyre utalunk egyébként a közleményünkben, illetve hogy hogyan kívánjuk a kis és középvállalkozásokat segíteni az új szabályok végrehajtásában. Az elhangzott javaslatokat természetesen érdeklődve hallgattuk és feljegyeztük, és megvizsgáljuk ezek alkalmazásának a lehetőségét, amint az Európai Bizottság jelentése végső formájában elfogadásra kerül. Köszönjük! Köszönjük szépen, és akkor Winkler úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Nagyon sokan ö, ö, emelték ki, hogy ez a rendelet nagyon technikai jellegek, de ugyanakkor mélységesen politikai jellegű is E, tehát tulajdonképpen sokkal több időre lenne szükségem, mint ami rendelkezésemre áll, hogy mindegyik hozzászólásra reagáljak. De ugyanakkor szeretnék néhányra e, utalni. E, remélem, hogy Aréna kolléganő nem fogja rossz néven venni, de megjegyezném, hogy itt tisztességtelen versenyhelyzete állt elő. Ugyanis az előadás ennek a vitának egyetlen ö, ö, szempontját ö, ö, mutatta be itt a táblázatokon. Ö, hogyha ez nem volt túl ízléses vicc, akkor elnézést kérek. De ez egyetlen álláspont volt akkor nézzük a kérdéseket. Nézzük a technikai kérdéseket először. Azt hallottuk, hogy én két éves átmeneti időszakot javaslok, mielőtt érvényre lép a rendelet, mielőtt hatályba lép. E, azt mondtam, hogy a tanácssal való tárgyalások vezettek engem arra, hogy egy két éves fokozatos bevezetésre van szükség, azért, hogy felépülhessen ez a rendszer. Tehát ez nem eltolása, hanem egy e, bevezető rendszer. Aztán e, volt egy javaslat egy egyetlen EU hatóságról, ezt többször említették. Ez egy politikai szempontból érzékeny kérdés. Ugyanis ennek a rendeletnek egyetlen hatósága egy új európai ügynökség lenne. De politikai szempontból szerintem ez megvalósíthatatlan, hiszen amikor egyre kevesebb bürokráciát akarunk és egyszerűsíteni a rendeleken, akkor, hogyha a parlament azt javasolná, hogy legyen egy új európai egynék, ügynökség, még akkor is, hogyha nagyon nemes célt szolgálna, azt azonnal visszadobnák, és az állampolgárok előtt sem lenne lenne fenntartható. Tehát nem hiszem, hogy ezt egy új európai ügynökséget javasolhatnánk. Aztán sokan javasolták a hatóság, eh, a, a rendelet hatékonyságát. Én magam is pont ehhez szeretnék hozzájárulni, de egy, hat, egy rendelet akkor lesz hatékony, hogyha megvalósítható, tehát végrehajtható. Hogyha olyan rendelet van, amit nem lehet végrehajtani, akkor az nem fog működni. Mint ahogy Christopher is mondta, a, a, az illegális fakitermeléssel kapcsolatban, hogy lehet egy olyan rendelet, amely megtiltja az illegális fakitermelést, de ez nem fogja leállítani, megszüntetni az illegális fakitermelést, tehát végrehajtható rendeletekre van szükség, jogszabályokra van szükség. Több kolléga mondta, hogy a tapasztalat, a saját tapasztalatunk és mások tapasztalata alapján le kell vonni a tanulságokat. És a, e, az, e, mivel az USA-ban lévő e, rendelet is nagyon, a Gottfried törvény nagyon vitatott, akkor ezt is figyelembe kell vennünk mindannyiunknak. Aztán hallottuk a társak nyomásának a kérdését, és hogy mit követelnek az európai fogyasztók, és hogy mit vár el a piac. És a kulcs kifejezés erre az oktatás, a tanítás. Vannak olyan kollégák, akiknek nem tetszik az ekvivalens rendszereknek a bevezetése például a felelősség teljes ásványkereskedelem, a kohóknak a kérdése, stb. stb. Azt jelenti, hogyha olyan érdekelt feleknek, akik már részt vettek a felelősség teljes <clears throat> kezdeményezésekben, azoknak most azt mondjuk, hogy amit eddig tettek, az nem elég jó, és újra kell kezdeni az egészet, mert nem ismerjük el az önök erőfeszítéseit. Nem hiszem, hogy ezzel jó jelzést küldenénk. Végül pedig, mivel látom, hogy már lejtelt az időm, be kell vallanom, hogy én optimista vagyok, és Tudom, hogy azt mondják, hogy ahol a politikában széles körű a konszenzus, akkor semmi sem fog történni. E, most a helyzet az, hogy különböző vélemények vannak, úgyhogy ebből nagyon jó rendeletnek kell születni. Euh, euh, Köszönjük Juli Winklernek a kiváló munkát, egy ilyen nehéz dosszéval nem volt könnyű dolga, vagy nincs könnyű dolga. Emlékeztetném akkor a menetrendre a kollégákat a módosítók benyújtásának határideje február 26-a déli 12 óra. A módosítókat tárgyaljuk a március 18-19-i szakbizottság ülésen, szavazásra pedig április 13-án, 11-én kerül sor, a plenárisra pedig a május 18-21-i plenáris héten kerül. most volt az első, a jelentés tervezet megmutatására az első alkalmunk, nem sajnáltuk rá az időt, úgy érzem, hogy ez fontos is ilyen első alkalommal. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában. Az ötös napi rendi pontra léphetünk tovább. A jelentés tervezet megvitatása. Az Ukrajnának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás témájában az előadónk Landsbergis úr, mindenki megtalálhatja a tervezetett dossziéjában. Az első ö, eszmecsere ez ebben a témában, ezért rögtön meg is adom a szót az Európai Bizottságnak, hogy a javaslatukat megmagyarázzák, felvezessék. Grisző és Diventál úr és asszony kap szót ez ügyben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt INTA, kép, INTA szakbizottságbeli képviselők. Először is egy rövid beszámolót tartanék arról, hogy hogyan is néz a gazdasági helyzet Ukrajnában. Ahogy önök is tudják, tovább romlott a helyzet. Amióta az előző makroszintű pénzügyi támogatásról döntöttünk, intenzifikálódott az ország keleti részén a konfliktus, kritikus helyzetet, helyzet alakult ki. A makrogazdasági mutatók jóval rosszabbak annál, mint amikor Tavaly áprilisban döntöttünk az első programról. Először is a recesszió egyre súlyosabb méreteket ölt és elhúzódik. Úgy tűnik, hogy a GDP kb. 75 százalékkal csökkent, szemben azzal a kb. 5%-kal, amelyet, amelyről szóltak a becslések. Folyamatos romlást tapasztalunk, az év elejére vonatkozólag, 2015 januárjára vonatkozólag is vannak adataink, az ipari termelés kb. 20%-kal csökkent éves szinten. Az idei évre a hatóságok és az IMF azzal számoldanak, hogy körülbelül a GDP-hez mérten 5%-os csökkenés következik, további 5%-os csökkenés következik be. Emellett problémák vannak az ukrán valutával is, nagyon gyorsan és érezhetően romlik a helyzet. A tavaly 15% mellett további 30%-os értékveszteséget, vesztést szenvedett el az ország valutája. A tartalékok területén is hatalmas csökkenést látunk, kritikusan mély szintet értek el. A különböző körülmények ahhoz vezettek, hogy az infláció felgyorsult, jóval gyorsabban növekszik, mint amit az IMF program becslésében megfogalmazott. Emellett a fiskális deficit, költségvetési deficit is jóval nagyobb, mint amit vártunk, nem csak a kormány miatt, hanem a naftogasz is veszteséget szenved el, ez a legfőbb olajkitermelő cég az országban. Ebben a kontextusban azt láthatjuk, hogy miközben mélyül a recesszió, a bank ágazat és nagyon súlyos veszteségeket szenved el. Tudjuk, sok, országot be kellett, sok bankot be kellett zárni az országban, a hatóságoknak be kellett avatkozniuk. Tehát nagyon drámai helyzet alakult ki az országban a gazdaság tekintetében. És mint tudjuk, a politikai fejlemények is nagymértékben befolyásolják a helyzetet. Nagyon nagy a bizonytalanság az országban. Ebben a kontextusban kell látni azt, hogy a nemzetközi donorországok a nemzetközi valutalap vezetésével megváltoztatták eddigi becsléseiket, új pénzügyi támogatási csomagot állítanak most össze az, az IMF vezetésével, egy hosszabb időszakra vonatkozó 2018 végéig tartó támogatási csomag kialakításán dolgoznak, a Világbank és más egyéb donorok is dolgoznak ezen, és emellett a magánágazatban felgyülemlett adósság visszafizetésének az ütemezését is átalakítják. Egy új javaslat született tehát a makriszintű E, finanszírozásra 1,8 milliárd értékben. Eddig 1,6 milliárdos e, műveleteket hajtottunk vége, ennek a nagy részét már átutaltuk Ukrajnának. Egy 250 milliós részlet maradt még hátra, ennek a kondicionalitását továbbra is vizsgáljuk. Szeretném hangsúlyozni, hogy az eddigi valahol volt legnagyobb makroszintű finanszírozási műveletről van szó, Hogyha belevesszük ebbe az összes korábbi finanszírozást, a humanitárius segítségnyújtást és egyebeket, akkor azt mondhatjuk, hogy a, a, az Európai Unió által valaha is harmadik országnak nyújtott legnagyobb finanszírozási támogatásról van szó. Ez a támogatás hitel keretében valósulnia meg, hogy a korábbiakban is történt, és emellett különböző körülmények, illetve feltételekhez kapcsolódna, vannak bizonyos politikai előfeltételek, az emberi jogok, a jogállamiság tiszteletben tartása és hasonlók. Másodszorban, és ebben szorosan együttműködnünk a külügyi szolgálattal, amelynek a jelentését egyébként értékelését megtalálják a javaslathoz csatolva. Az IMF, jelenlegi IMF programnak az értékelése, és harmadsorban az Európai Unió és a hatóságok további előfeltételekben eh, egyeznének meg, és egy, ez egy Memorandum of Understandingben szerepelne. E, ez kapcsolódni, a, kapcsolódnak korábbi IMF műveletek során meghatározott prioritásokhoz, eh, valamint a nemzetközi pénzügyi eh, intézetek által meghatározott prioritásokhoz, a csalás, korrupció elleni harc, a pénzügyi ágazat reformja, az energiágazat reformja és hasonlók. A bizottság részéről egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, az időzítés. Az időzítés e program szempontjából létfontosságú. Ahogyan látják, az Európai Bizottság szeretne visszatérni a rendes jogalkotási eljáráshoz ebben a kérdésben, részben elegettéve a parlament követelésének. Tavaly a 213-as cikknek megfelelő sürgőségi eljárás alapján született a döntés, amelyben a tanács dönt, és a parlamentnek is formálisan jóvá kell ezt hagynia. Bár a helyzet továbbra is kritikus és sürgető, szeretnénk azt biztosítani, hogy a parlament megfelelően be legyen vonva a folyamatba, ezért visszatértünk a rendes jogalkotási eljáráshoz. Azonban nagyon fontos mindeközben, ahogyan a bizottság ezt többször is hangsúlyozta, hogy mielőbb előre jussunk ebben a kérdésben. Nagyon fontos, hogy időben cselekedjünk, hiszen 2015-ben lesz a legnagyobb pénzügyi segítségre szükségre Ukrajnának. Hogyha minden jól halad, és zöggenőmentesen, akkor az első részletet még a nyár előtt át tudnánk utálni, egy második részletet az év vége felé, és a harmadikat pedig a jövő év első harmadában. Hogyha az elfogadásban akkor késedelem következik be, hiszen a nyár közepén nagyon nehéz forrásokhoz jutni az Európai Bizottságnak a nemzetközi pénzpiacokon, ezért, egy nagyon, ezért nagyon elhúzódna a dolog, hogyha nem sikerül időben döntésre jutni. A pénzügyi tanács már megvitatta a javaslatot, és február 3-án úgy döntött, hogy nem fogalmaz meg javaslatokat, a koroperhez továbbítja a kérdést. És hogyha kedvező az elbírálás, ugyanúgy, ahogy a parlamentben is, akkor előre tudunk jutni ebben a kérdésben. A Koreper elfogadta a szöveget, ezért szeretném a parlamentet is arra kérni, hogy a döntéshozatalt gyorsítsa fel, Ideális esetben márciusban kerülne a parlament plenáris ülése elé első olvasatban a szöveg. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a javaslat teljes mértékben tiszteletben tartja a makroszintű finanszírozási műveletekre vonatkozó szabályokat, amelyekben megállapodtak a társjogalkotók augusztus 12-én. Tehát a korábbi döntésekre alapoz a szöveg, remélhetőleg sikerül ezzel is felgyorsítani a döntéshozatalt. A bizottság szívesen rendelkezésükre bocsát további információkat is, hogyha erre szükség van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Merci. Köszönöm szépen. Most Láncbergész úr a jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. mint ahogy a bizottság képviselője e, az EU-ukrajnai e, támogatási program, e, programjában nagyon fontos lépést tettek most. Ezt a csomagot a reformkormány is örökölte. A nemzetközi közösség a nehéz idők alatt segíteni szeretné Ukrajnát. Amikor a kép, Ukrajnával kapcsolatos képeket próbáljuk felidézni, akkor tudatában vagyunk annak, hogy az ország számára a helyzet kihívás. Nos, a támogatási program is egy ilyen kis, de vannak olyan, olyanok, akik hatékonynak tudják az intézkedéseket, és úgy gondolják, hogy az Oroszország és a háború, oroszországi kapcsolatok és a háború alatt is megoldhatók még el ezek Ma tulajdonképpen abban veszünk részt, amely a lehető legnagyobb pénzügyi támogatást jelenti egy országok számára. 1,8 milliárd euró az még most sem elegendő, de 6 milli, 600 millió eléri Európát megfelelő, Ukrajnát megfelelő időben, és a többivel is minél gyorsabban kell lépni. Ilyen módon biztosítjuk azt, hogy már nyárra ezt a segítséget megnyújtani tudjuk. A parlament a márciusi brüsszeli plenárison is már ezzel kapcsolatban dönteni tud, és az AFET is támogathatja ezt. Az EU támogatással kapcsolatban nem adhok megközelítésre van szükség, ezért örülök a tanács nyilatkozatának, hogy további segítséget nyújtunk Ukrajnának. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. <clears throat> Most a frakcióknak az árnyék jelentéstevői következnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Üdvözlöm a két hozzászólást, a bizottság és Landsberg úr a jelentéstevő részéről. Néhány megjegyzésem lenne csak hogy megértsük, hogy a helyzet mennyire eh, rendkívüli mind a, a Ukrajnában, és a mi ukrajnai kapcsolatainkat illetően. Hiszen nem a normális eh, menetrend szerint zajlanak a dolgok. Ne felejtsük el, hogy háború folyik Ukrajnában, és minden nap ez a háború 5-7 millió euróba kerül naponta ezt a háborút rákényszerítették Ukrajnára, nem Ukrajna akarta ezt a háborút. Aztán a veszteségek között ne felejtsük el azt, hogy a tavaly Ukrajna elvesztette területi integritását, hanem fontos gazdasági javakat is a, a keleti részén, <clears throat> amelyek nem tartoznak a központi kormány kezébe, és ez még további költségeket jelent. Ezért ezt a kérdést, ezt a megállapodást sürgésséggel kell kezelnünk, ugyanakkor figyelembe véve, hogy a sürgesség az, az Ukrajnával való kapcsolataiban ne legyen állandó. De a jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy most lépjünk, hogy ne legyenek módosítások azért, hogy minél hamarabb elfogadhassuk, és ezért a szocialisták eh, frakciója támogatja a bizottság javaslatát, nem nyújtunk be módosítókat, és nem szeretnénk késleltetni a dolgokat, azért, hogy áprilisban elfogadhassuk, és eh, hogy Ukrajnának stratégiai partnerünknek ezt felajánlhassuk. Ugyanakkor ez csak egy része eh, a stratégiai kapcsolatoknak, Eh, hisz ez az ország nagyon sok problémával néz szembe, és ahogy a kollégák is említették, eh, a megállapodás végrehajtását is figyelemmel kell eh, követnünk, azért, hogy az ukrán kormány megfelelően költse el ezeket az összegeket, a társ, társulási és a makropénzügyi segítségnyújtás keretében. De ezt a Ukrajna és a Európa közötti kétoldalú kapcsolatások alapján kell megtenni. Itt nem csak a szolidaritási gesztusról van szó, hanem a kapcsolataik stratégiai dimenziójáról is mondhatják mások. De nagyon fontos, hogy Európa szolidaritást mutasson azért, hogy ez az ország a tragikus időszakon átléphessen, azok után, hogy az Európai Unió számára lebomlottak a falak. Úgy tűnik, hogy bizonyos leckéket megtanultunk, de úgy tűnik, hogy nekünk is tanulni kell ebből a válságból, hogy, elő, hogy megtervezhessük a stratégiai megközelítésünket. Ez a csomag része a szomszédsági politikai eszköznek, nagyon fontos eszközként tekintjük, hogy segítsünk egy olyan országnak, amely nagyon nehéz időket él meg, és szeretné helyreállítani a gazdaság működését. Márpedig ez európai támogatás nélkül nem sikerülhet. <clears throat> hiszen vannak, akik zsákmányként tekintenek Ukrajnára. Köszönöm. Uh, Mac Clarkin asszonynak adom meg a szót az ECR frakció nevében, vagy az ECR nevében inkább Zakragyil úr szeretne szót kérni? Thank you. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Pierre úr nevében fogok hozzászólni, aki a nek a dossziének az elnyék előadója. Sajátos módon nem tud jelenni a mai ülésünkön. Ezért tényleg csak röviden annyit szeretnék elmondani, hogy az ECR frakció alapvetően pozitívan viszonyul ehhez a javaslathoz. A kollega nevében csak annyit mondanék el tehát, hogy ezt eh, kölcsönformájában kell folyósítani, amelyet az Európai Bizottság az jó névében kell, hogy nyújtson. Nos, úgy érzem, hogy az ukrán helyzetet helyzetre úgy kell tekinteni, hogy mivel felelősség vagyunk részben a helyzet kialakulásáért, illetve felelősséget tartozunk Ukrajnáért, éppen ezért szinte kötelességünk ilyen segítségben részesíteni Ukrajnát minél hamarabb ráadásul. Köszönöm. Köszönöm. Van Balen kollega következik. Nos, elnök asszony, azt kell, hogy mondjam, hogy akár csak az előttem én is úgy vélem, hogy sürgős a helyzet. Szeretnénk, hogyha minél hamarabb megoldódna a helyzet, mindenféle módosítás eh, nélkül. Azt is el kell mondanom, hogy Ukrajnát Oroszország és Oroszország partnerei megnyomorítják. Ukrajnának át kell alakulnia, meg kell reformálnia a gazdaságot. Tudom, hogy ez mennyire nehéz, ezt a javaslatot éppen ezért tudjuk támogatni. Selke kollega majd valamit hozzá tesz talán. A GUE nevében... Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy milyen komoly a helyzet Ukrajnában, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Sürgősen további támogatást kell nyújtani az országnak, de már harmadszor foglalkozunk azzal, hogy konkrétan hogyan is nézzen ki a makroszintű segítségnyújtás Ukrajnának. És legutóbb a frakciónk nem zárkózott ugyan el ettől, de azt e- elmondtuk, hogy konkrét reformokhoz kell kötni egy ilyen makroszintű támogatást. A 2-2-2 pont alatt a bizottság által benyújtott függelékben az el, hogy a kontrollmechanizmusokat és a kontrollmódszereket, ellenőrzési módszereket világosan meg kell határozni. Azt kérdezem a bizottságtól, hogy ma tudnak-e tájékoztatni már bennünket arról, hogy ez idáig milyen konkrét, bizonyítható lépéseket tett Ukrajna az eddigi program segítségével. Osztom a jelentéstevő nézetét, amikor azt mondja, hogy szükség van egy ilyen makroszintű támogatásra, igaza van ebben, de közvetlen és konkrét támogatásként kell ennek megnyilvánulnia a gazdaság újjáépítésében, és ennek megfelelően ezt kísérő politikai programokról is dönteniük kell az ukrán politikusoknak és érintett hatóságoknak. Jelen pillanatban nem látom azt, hogy mik lennének azok a kísérő politikai programok, amelyekről meg kell állapodni az ukrán felekkel a következő 1,8 milliárd eurós részlet kifizetése kapcsán. A legutóbbi részlet kapcsán például azt nem látom, hogy hogy történhetett meg az, hogy az ukrán hadsereg képítésére vonatkozó támogatás hogyan juthatott, hogyan juthatott ennek az összegnek egyharmada magánkézbe? Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a következő részleteket valóban arra fordítják, amire kell? Ki tudja szavatolni, ki garantálja ezt? És hát itt nyilvánvalóan EU-s pénzekről van szó, adófizetők pénzéről, amelyeket egy háború által sújtott a szomszédságpolitikánkhoz tartozó országban kívánunk egy bizonyos célra fordítani, és szerintem ezt igenis feltételekhez kell kötni. Hogyha Ukrajna maga nem tudja stabilizálni önmagát, és nem tudja stabilizálni a gazdasági, szociális helyzetet, akkor további támogatásokra lesz nyilvánvalóan szükség. Nem véletlenül osztom ketté ezt a dolgot, nem véletlenül beszélek külső tényezőkről és belpolitikai tényezőkről, hiszen Ukrajnában is sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hogyha itt nem jön létre áll, jogállamiság, hogyha nem lépünk fel a korrupcióval szemben, hogyha az oligarchák hatalmát nem korlátozzuk, akkor itt nem fog semmi változni. Mondják ezt Ukrajnában, ukránok. A társadalom újjáépítésére vonatkozóan van egy szakértői csoport, amely ezzel foglalkozik, és az ukrajnai monitoring csoportban is van egy felelős, akivel beszéltünk erről, és aki elmondta, hogy igen, erre nagyon nagy szükség van. Reméltem, hogy tudok vele találkozni a mai vita előtt, ez nem sikerült, remélhetőleg a következő napokban sor tud kerülni erre a beszélgetésre, hogy magam is világosan át tudjam látni, hogy Ukrajna hogyan tud majd megfelelni ennek a kihívásnak. Tehát én módosítóként benyújtanék majd egy olyan szövegrészletet, amely a konkrét feltételrendszerhez kötésről szól. Köszönöm. Köszönjük. Köszönjük szépen, Sulcor. Janik Zsadó nincs itt. Valaki helyette? Klaus Buchner. Először is szeretnék köszönetet mondani önnek, és köszönöm szépen az Európai Bizottságnak is, amiért ilyen gyorsan és kiválóan reagál. Egy kérdésem volna. Itt megint csak kölcsönökről van szó. Kérdés, hogy Ukrajna belátható időn belül vissza tudja majd fizetni ezt a kölcsönt. Vagy pedig lehet, hogy épp ellenkezőleg újabb nehézségeket okozunk Ukrajnának ilyen hitelekkel. Gondolom, hogy a visszafizetés, a kölcsön visszafizetésére vonatkozólag vannak konkrét elképzelések, erről szeretnék többet hallani. Egyébként ettől eltekintve mi zöldek támogatjuk változtatás nélkül a szöveget. Köszönöm szépen. Nem látok senkit az RDD konf- frakció nevében. Én nem szeretnék túl sokat hozzátenni ahhoz, amit hallottunk. Szeretném a sürgősséget hangsúlyozni, ugyanakkor szeretnék emlékeztetni egy másik sürgős ígéretre, és pedig az, hogy a szomszédsági politika feltétele mi. Tehát Ukrajnával kapcsolatban ezt hogyan oldjuk meg, ugyanis akkor az alapokat úgy használhatnánk fel, hogyha a jogállamiság felé irányítatnánk Ukrajnát, vagy más értékeink felé. A Minszki megállapodásban, amely nagyon fontos a tűzszünet és a politikai megoldások szempontjából szólnak a kereskedelmi megállapodásról, amely eh, köztünk és Ukrajna között van, amely aggályra ad okot. Ugyanis arról van szó, hogy lesznek megbeszélések Oroszország, Ukrajna és az EU között, hogy az orosz aggályokkal foglalkoznak. Nem akarok most részletesen foglalkozni a Minszki megállapodásra és hogy ez mit jelent a kereskedelem számára, de szeretném a, a kollégák éberségét felébreszteni, hogy ne változtassuk meg a körülményeket a preferenciális kereskedelmi megállapodással kapcsolatban, amely a társulási egyezménnyel kapcsolatban született meg, és hogy később újból kell foglalkozni ezzel a kérdéssel és azzal, hogy mit jelent ez. Köszönöm, miért Landsbergis úrnak adnám újra meg a szót, az Európai Bizottsághoz fordulok, hogy van-e még valami hozzáfűzni valójuk. Thank you, uh, Mr. Chairman. Just, uh... Köszönöm, elnök asszony. Az első kérdéssel kapcsolatban, az Európai Bizottság ellenőrzési módszereivel kapcsolatban, a javaslat 2.2-es pontjára gondolok itt. Nos, alapvetően erre vonatkozóan több rendelkezés is uh, található a javaslatban. Előzetesen, alapvet, alaposan ö, elemeztük a pénzügyi gazdálkodási ö, módszereket, vagy az ilyen makrogazdasági, makropénzügyi ö, keretben, és arra következtetésre jutottunk, hogy a kockázat Ukrajna esetében kezelhető méreteket ölt majd. Természetesen az államháztartás gazdálkodásának megerősítését fontosnak tartjuk mi is. Az IMF és a World Bank javaslata is hasonló irány, irányban, irányban mutatnak. Úgy érezzük, hogy az átfogó pénzügyi keret is alapvetően megfelelő Például nagyjából megelőzhető a pénzekkel való visszaélés lehetősége. A szemvőszék természetesen a makro pénzügyi támogatásainkat rendszeresen ellenőrzi, és egy teljesítményaudit is várható, amely rendszeresen elő is fordul. főként ami azt illeti, hogy az energia ágazatra és az államháztartásra ez mi hatással lehet. Ezek tehát az elmondottak szerintem megfelelő garanciákat adnak ahhoz, hogy működhet ez. Arról nem is beszélve, hogy az OLAF, tehát a csalás elleni hivatal is szerepet kaphat ebben a folyamatban. Az ő árgus szemüket sem kerülheti majd el semmiféle ilyen probléma. Ami a zöldek felvetését illeti, van akkor, hogyha a köcsönt nem törlesztik. A, ki, a fizetési mérleg válságban van Ukrajnában, ugyanakkor az államadóság, ha bár jelentősen növekszik, meg sem közelíti a hasonló válságban lévő országok szintjét. Gondolok itt akár a saját országunk, uniós tagállamainkra is. Egy hosszabb távú kölcsönprogram remélhetőleg, és egy hosszabb távú lejárat remélhetőleg csökkenti majd a nem teljesítés lehetőségét. a 3 milliárdos kölcsön át ütemezése is szóba jöhet az orosz kölcsönről gondolok, amely egyébként különböző kötvényformákat ölt. Még egyszer mondom, van bizonyos fokú van bizonyos fokú kockázat, de úgy érezzük, hogy ez nem, nem túlzott. Éppen ezért mi javasoljuk azt, hogy Ukrajnának igenis adjunk kölcsön, Persze az expozíciós ráta magas, de még egyszer mondom, nem kezelhetetlen. politikai prioritásról beszélünk, éppen ezért az Európai Unió talán a szokotás nagyobb kockázatot vállalhat politikai megfontolásokból. Az IMF értelmezése, illetve elemzése értelmében 70%-ra is visszaállt az álmodóság mértéke az el következendő években. Úgy érezzük tehát, hogy a kockázat, ekkor a kockázatot lehet vállalni. Ami a Viszki, Minszki megállapodást illeti, nos ezzel kapcsolatban az Európai Unió és az, és az Európai Bizottság eh, szakpolitikája a társulási megállapodás tekintetében változatlan. A jelenlegi megállapodásban van bizonyos eh, fajta mozgástér eh, bizonyos faj, fokú rugalmasság, de az, a megállapodás újra tárgyalása azt hiszem, hogy szóba sem jöhet. Önök inkább a politikai aspektusokra koncentráltak, a külszolgálat véleményét természetesen kikértük, enélkül nem is nyújtottunk volna be ilyen javaslatot, hiszen a külszolgálat ítélheti meg, hogy a politikai feltételek teljesülnek-e, és, és a Memorandum of Understanding aláírása előtt, minden egyes részlet átutalása előtt a külszolgálata konzultálunk annak érdekében, hogy felmérjük a helyzet, az aktuális helyzetet és a kockázatot. Tehát a politikai reformok és a gazdasági reformok folytatása egyértelmű előfeltételne annak, hogy folyosítsuk ezt a kölcsönt. Az új kormányzat ugyanakkor elkötelezettnek tűnik az iránt, hogy a megkezdett reformokat, gazdasági és politikai reformokat tovább vigyék. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Lanzbergix úr. Parancsoljon. Először is szeretném megköszönni a bizottság munkáját. Aztán szeretném az árnyék jelentésnevőknek megköszönni, hogy a közös megközelítést, eh, szemléletet osztják. Nagyon fontos üzenet ez most Ukrajnának, tehát, hogy egyhangulag ugyanazt az álláspontot képviseljük. Tulajdonképpen ez a legfontosabb üzenet, és mindegyik frakció egyetért ezzel. A kérdéseket illetően, a több ellenőrzést illetően, hogyha nem lenne ilyen katasztrofális a helyzet, akkor folytathatnánk eh, vitát arról, hogy hogyan ellenőrzik azt, hogy hogyan költik el a pénzeket, hogy most magánzsebekbe kerül-e vagy nem. De most tulajdonképpen egy ország túléléséről van szó. Láthatjuk, hogy mi történik, épp ezért ez nem a megfelelő idő arra, hogy ezt a lektát elkezdjük ezzel pedig mindenki egyetért. Amikor stabil lesz a helyzet, akkor támogatom ezt a vitát. Amikor arról beszélhetünk, hogy hogyan javítsunk a helyzetet, most arról beszélünk, hogy hogyan stabilizáljuk a helyzetet, hiszen egyre rosszabb. A Minszki megállapodást illetően lehet, hogy nem tartozik ebbe a kontextusba, de szkeptikus vagyok azt illetően, most már a tűzszünet is kétséges, tehát akkor most a társulási egyezménynek a vizsgálata az igazából nem a legfontosabb, hanem a, a legfontosabb kérdéseket nem oldottuk még meg. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Lanzberg is úr. Lezárom ekkor ezt a vitát. A módosítások benyújtásának határideje február 25 a vita és a szavazás március 18-19-én és a márciusi második és az áprilisi első plenárison fogunk szavazni róla. Most pedig nézzük a hatos napi rendi pontot. Az európai energiabiztonság és Kia kérdése. Ez az ITRE bizottságnak a saját kezdeményes jelentése. A mi jelentésünk fontos alkotó része lesz az Európai Unió globális energiastratégiájában. Helmut Schulz a jelentéstevő, átadom neki a szót. Merci, Madame uh, Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, ma az energiabiztonsági stratégiáról szóló saját kezdeményezésű jelentésről tanácskozunk, az étre készítette, és az EU bizottság tavaly májusi javaslatához kapcsolódik. De ez gyakorlatilag az energiaunióról szóló vita kezdő szakaszában történik. Ezt hangsúlyozni szeretném, szerintem ugyanis nem szabad elhamarkodnunk, a saját álláspontunk megfogalmazását energia biztonság kérdéskörben, anélkül, hogy tudnánk, hogy az Európai Bizottság milyen konkrét javaslatokat fog az Energiaunióval kapcsolatosan előterjeszteni ez e hét végén, illetve a jövő hét elején. Már volt egy árnyék jelentéstevői találkozó, és ott megpróbáltunk már az első javaslatba is beépíteni mindent, ugyanis, persze, ugyanis az idő pénz, De azt is látni kell, hogy 1500 karakterből állhat csak egy első tervezet, ezért néhány kérdésre kellett szorítkoznom, tudván azt, hogy ezen azért túl kell mennünk majd. Az árnyék jelentéstevők emellett megkapták azokat a gondolataimat is, amelyeket én saját magam módosítóként fogok benyújtani. Nekünk szakbizottságként a kereskedelemhez kapcsolódó kérdésekre kell szorítkoznunk, ezért látni fogják, hogy ebben a véleménytervezetben beszélek az energiabiztonságról, mint globális kihívásról, amely releváns az EU számára és a kereskedelmi partnerei számára is, és hangsúlyozom azt, mennyire fontos a fel globális partneri kapcsolatok kialakítása és a globális irányítás kialakítása. Az energiához való hozzáférés, mint emberjog is szerepel a szövegben, és az energiaszegénység elleni küzdelem, mint olyasmi, amire ki kell térni a kereskedelmi megállapodásokban is. Csökkenteni kell az import függőséget, és csökkenteni kell a negatív kereskedelmi mérleget is az egyes EU-s tagállamokban, és emellett hangsúlyozni kell az export lehetőségeket, amelyek fontosak a harmadik országokkal való kereskedelmi együttműködés szempontjából. Kedves kollégák, az energia sok esetben kulcskérdés, háború és béke esetén ezt láthatjuk Ukrajnában is, amiről az imént beszéltünk. Az energiabiztonsági stratégia 2030-ig terjedne. Szerintem ez egy kellő alkalom arra, hogy beszéljünk egy olyan energiabiztonsági stratégiáról, amely túlmutat a jelenlegi válságokon, és elgondolkodhatunk ennek kapcsán azon is, hogy hogyan tudnak a kereskedelmi kapcsolataink, kapcsolataink hozzájárulni egy jövőben egy energiabiztonsági stratégia kialakításához és az energiaellátás biztosításához. Várom a kollégák megjegyzéseit, és remélem sikerül produktívan együttműködnünk. A... Köszönjük szépen, Solcór! Most az EPP nevében Fjellner úr kap szót. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen Seinfeld úr vagyok most. Először is bocsánatot kért, hogy nem tud a mai ülésen részt venni. De árnyék jelentéstövőnként szeretném megköszönni Solc a munkáját. Üdvözli azt, hogy a, a vélemény az a nemzetközi kereskedelem szerepét az energiabiztonság területén hangsúlyozza az EU és az USA között megnyitunk egy energiapiacot, az, annak részeként, részének kell lenni a TTIP tárgyalásoknak, a transatlanti kereskedelmi tárgyalásoknak. Vannak olyan kérdések, amelyeket még tovább kell vitatni az egyik a megújuló energiaforrások szerepe a stratégiában. Az egyik kérdés, ami felmerül ezzel kapcsolatban, az az, hogy ugyan nagyon sok előnyei vannak, de nem szabad őket csak ideológiai szempontból tekinteni. Amikor az Európai, számára, Európai Unió számára energiabiztonságról beszélünk, akkor figyelembe kell venni a szállítás és a tárolás kérdéseit is. A, az európai foszilis energiaforrások azt jelentik, hogy a későbbiekben lehet, hogy teljesen függünk az importtól. Ezért ezt figyelembe kell venni. Egy másik kérdés, az energiaszegénységnek a megszüntetése Európában és a világon. Említik ezt a kérdést a jelentésben, de ennek is a valóságban kell gyökerezni, nie, azért, hogy nem szabad az európai gazdaság versenyképességet csökkenteni, nem szabad ezt az ipart Európán kívülre tolni, hiszen ez további energiaszegénységet eredményezne. Seinfeld asszony további módosítókat is javasolna majd később. És majd magam is szeretnék még hozzá szólni. Jó. Most a szocialisták nevében adok szót. Um, Venga úr helyett. <coughs> First of all, I'd like to start with... Köszönöm. Elnök asszony, először is Bent Lange nevében szeretnék Solc úrnak eh, köszönetet mondani az kiváló együttműködésért. Nagyon örül kollégám a véleménytervezetnek, amely a kereskedelmi politika fontosságát hangsúlyozza az energiabiztonság terén, illetve valóban egyetért azzal, hogy európai és nemzetközi szinten is együtt kell működnünk annak érdekében, hogy a globális kihívásokhoz felnőjünk, főként az energia függőség csökkentése, illetve az energiaszegénység elleni harc érdekében. Külön örül annak kollégám, hogy a véleménytervezet hangsúlyozza annak fontosságát, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások terén több még van tennivalónk bőven, ez a hatodik pont egyébként a tervezetben. Az energia megtakarítás, az energiahatékonyság javítása a legjobb módja annak, hogy az energiátás biztonságát garantáljuk, ezzel mindenki nyer. Így nem csak az éghajlatpolitikai célokat tudjuk jobban elérni, hanem nagyon sok pénzt is megspórolhatunk, amit más fejlesztésbe, innovációba forgathatunk aztán ebben az ágazatban, annak érdekében, hogy az Európai Unió technológiai vezető szerepe megmaradjon. Most átérnék a következő pontra, amit kollégám fejezett itt nekem, mi szerint örül annak, hogy a szövegben szerepel az, hogy a kormányközi eh, megállapodások, harmadik országokkal kötött kormányközi megállapodások terén nagyobb fokú átláthatóságra van szükség, az uniós jogszabályokat tiszteletben kell tartani, és a koordináció biztosíthatja azt, hogy az Európai Unió eh, jobb helyzetben legyen a tárgyalások során. Erre vonatkozó módosítók is várhatók kollégámtól. Utolsó megjegyzése pedig az, hogy a kereskedelmi megállapodásokban a jövőben mindig kell, hogy szerepeljen olyan energia fejezet, amely az energiaforrások diversifikációját garantálja, illetve a közös e, fenntartható energia termelésre vonatkozó normák is szerepeljenek itt. Köszönöm szépen. Köszönjük David Martinnak, most pedig megadom a szót Zachragyil kollégának, aki kivételesen saját nevében szól hozzá. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Sócz úr jelentésében pár kulcsfontosságú pontot ragadnék ki. Az egyik ezek közül a hármas számot viseli, amelyben hangsúlyozza azt, hogy a kereskedelem az energiaellátás biztonságában milyen kulcsfontosságú szerepet látszik, játszik, azt hiszem, hogy ezt a gondolatot kell átvennünk, ezt a gondolkozásmódot az egész szövegben és az esetleges majdani módosítókban. Mind how Uh, center is energy security. Az energia biztonság, illetve energiállátás biztonsága uh, kulcsa az ipar, az európai ipar versenyképességének is. Ne felejtsük el ugyanis, hogy az energiaellátás kiszámíthatósága és garantálhatósága a közös célunk. Más szóval azt kell megpróbálnunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük a, az egy beszállítótól vagy egy tranzitországtól való függőségünket, hiszen az ilyen típusú kitettség miatt a piaci dominanciával könnyen visszaélhetnek, éppen ezért új partnereket, új beszállítókat kell keresnünk. Észak-Afrika, Közép-Ázsia, illetve Amerika is beszállítható, beszállítói lehetnek a fosszilis tüzelőanyagoknak. Talán erre is kiterhetnének a módosító indítványaink. Másodszorban megint csak a kereskedelem kulcsfontosságú szerepéből kiindulva a kereskedelem és az energiapolitika között nagyobb koherenciát kell teremteni, éppen ezért a különböző kereskedelmi megállapodások azt ke a cél kell, hogy szolgálják, hogy az unió piaci hozzáférése javuljon, hiszen ez rövid és középtávon roppant fontos. Harmadsorban a nemzetközi szabályok kérdését is felvillantanám, hiszen a multilaterális szintű szabályozás hiányzik. Legalábbis az érdemi szabályozása az energia szektornak multilaterális többodalú szinten hiányzik. Éppen ezért úgy érzem, hogy egy olyan nemzetközi szabályrend vagy szabályrendszer kidolgozása lenne célvezető, amely az energia, energiaforrások, energiatermékek területét szabályozná, hát talán a WTO keretein belül. Már csak azért is, mert a WTO keretei lehetővé tennék, hogy átlátható, elszámoltatható, kiszámítható, stabil keretet teremtsünk, arra nem is beszélve, hogy valószínűleg csökkentenénk a feszültséget az érintett országok között, hiszen gyakran az energiakereskedelme feszültségeket okozhat. Ez ötös és hatos pontban utal erre a nagyra vesült Scholz úr. Ez az a három aspektus, az a kérdés, amit mindenképpen hangsúlyozni, módosítani kell. Erre vonatkozó módosítókat fogunk benyújtani. That, uh, we'll be able to gain. És remélem, hogy ehhez az önök támogatására is számíthatunk. Köszönöm. Merci, Köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük Solc úrnak ezt a jelentést tervezetet, vagy véleménytervezetet. Nagyon jó volt az együttműködés köztünk. Három megjegyzésem lenne. A jelen, a véleménytervezettel kapcsolatban. Ez egy kiegyensúlyozott vélemény, és olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek a nemzetközi kereskedelem szempontjából fontosak. Az egyik kérdés, ilyen kérdés az, hogy Európa egyre inkább függ a foszilis üzemanyagoktól és a gáztól. Ez az egyik oka annak, amely amiért a kereskedelmi megállapodásokban energiafejezeteknek is kell lenni. Például a TTIP-ben az energia és nyers anyagkereskedelem megerősíthetné a transzantanti kapcsolatokat. A hatos pontot illetően Solc úr javaslatában. Ezt lehet támogatni, de eléggé ambiciózus és messzire nyúló. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak globális kontextusban beszéljünk a energiabiztonságról és a megújuló energiáról, ahogy az első pontban is szó volt. Végül pedig hosszú távú energiapolitikára van szükség. Néha az Európai Unió lépései nem mindig felelnek meg a szakpolitikai kitűzéseknek. Az ITRE tervezetben az áll, hogy a megújuló energiaforrásokra nagyobb hangsúlyt fektethetünk. Juncker, Európai Bizottsági elnök azt mondta, hogy az európai energiapolitikának a világ vezető megújuló energia szerepét kellene játszania. Ezt kellene tükrözni a saját jelentéseinkben és állásfoglalásainkban. Épp ezért örülök annak, hogy Scholz úr dokumentumában ez hangsúlyosabb szerepet kapott, mint az ITRE dokumentumban. És nem csak a hetes pont, pontban a a környezetbarát energiákról van szó, és a tiszta energiákról. Az ITRE dokumentumban van egy energiaberuházási unióról is szó. Hát erről lehet szó, de úgy tűnik, hogy ez egy kicsit felfújt. Már sokfajta unió volt, tőkepiaci unió, bankunió. Lehet, hogy elég lenne új energiaberuházásokról beszélni, nem ilyen blikfangos uniós kifejezésekről. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen, Bruckner úr a zöldek nevében. Thank you, Madam Chair, and thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönjük ezt a kiváló jelentést Scholz úrnak. Nem biztos, hogy minden pont mindennel egyetértek, illetve hát egyetértek, de szeretnék bizonyos pontokat jobban kiemelni. Az európai energiastratégiát hatékonyságra, összeköthetésségre és megújuló energiaforrásokra kell építeni. A második fontos kérdés az, hogy a, a hazai energiafogyasztás és az energiahatékonyság növelése kevésbé e, függővé tesz bennünket az energiaimporttól. Harmadik, a kereskedelmi megállapodások harmadik országokkal e, meg kell, hogy feleljenek az EU belső politikájának és a kibányászási módszereknek. Például e, Tungsven Eh, és a palagázzal kapcsolatban. Nyilvánvalóan ez az urán bányászatra is vonatkozik. Ne felejtsük el, hogy egyetlen atomenergia erőmű évente fél millió tonna rádióaktív e, e, anyagnak a kitermelését igényli. Ez hatalmas e, kárt okoz a környezetnek, és a közelben lakó emberek egészségének. Épp ezért hangsúlyozni szeretném, hogy ugyanolyan normákat kell használni az ilyen anyagok kereskedelmében az EU-n belül és kívül. Aztán szeretnék hozzátenni még néhány dolgot. A bizottság eh, eh, helyesen hangsúlyozza azt, hogy a kereskedelmi politikánkat ahhoz a célkitűzéshez kell igazítani, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a nukleáris energia szintén okoz széndiokszid kibocsátást, és tulajdonképpen hogyha az uránt dúsítik és dúsítják és e, erőműveket építenek, akkor 32 60 g széndiokszidot bocsátunk ki kiló, kilowatt óránként. nyilvánvalóan ez a dúsítással is kapcsolatos. Ezt össze kell hangsúly, ha, hasonlítani más energiák kibocsátásával, széndiokszid kibocsátásával. Tehát ez a földgázzal működő erőművek kell hasonlítanó, amelyek csak elektromos áramot állítanak, amelyeknek a CO2 kibocsátása magasabb, és a földgáz energia erőműveket, amely ipari hőt is állítanak elő, amely körülbelül ugyanilyen szinten bocsát ki széndiokszidot. Nyilván a, szén, a szélenergiával kapcsolatban ez más. Tehát ezt figyelembe kell venni, amikor a konkrét számokat tekintjük. Másik megjegyzésem, ha csökkenteni szeretnénk függőségünket az energiaimporttól, akkor figyelembe kell venni, hogy bizonyos e- európai országokban e, hatalmas e, tárolási kapacitás van földgázra. Például Németországban külső szállítás nélkül is elő tudjuk állítani mindazt az elektromos energiát, amire szükségünk van több héten át. Tehát a bizottság jelentéséből hiányzik az, hogy van lehetőségünk arra, hogy a szél energiát gázá alakítsuk, és aztán ő, árammá alakítsuk. Ezt a technológiát már több évtizede létrehozták, Az egyetlen akadálya a bevezetésének az, hogy szükség van pénzügyi profitra, amelyet egyelőre nem tesznek lehetővé eléggé furcsa törvények pénzügyi szempontból. Végül pedig a az atomenergia termelésnek meg kell felelni a WTO szabályoknak a támogatásokat illetően. Itt szélesebb körű kilátásra van szükség, meg kell vizsgálni a különböző elektromos áramtermelés támogatását. Itt pedig nagyon nagy számok vannak, ezt az utóbbi havak vitái során is láttuk. Hiszen vannak olyan támogatások, eh, amelyek 8%-kal, 8 szorosa a szélenergia támogatásoknak. Tehát a támogatások és a költségek a különböző elektromos eh, áram termeléssel kapcsolatban meg kell, hogy feleljenek a WTO szabályoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Borett eh, Borelli Köszönöm. Én is köszönöm Solc úr munkáját, és köszönöm, hogy készen áll az együttműködésre. Két fenntartásom van a témával kapcsolatosan, ezeket már az árnyék jelentéstevők elé tártam. Egyrészt aggódom a helyi lakosság miatt. Nagy eredményeket lehetett elérni, amikor az energetikában bevonták a helyi lakosságot. Az ilyen kezdeményezések révén sok mindent el lehetett érni, főként az energia jobb hasznosítása és az takarékosság területén. Amikor azonban arról van szó, hogy Európa szerte kell kereskedni az energiával, akkor teljesen megfeledkezünk a helyi lakosságról. Főként infrastruktúrális szempontból elengedhetetlen az, hogy bevonjuk őket. Lefelé fel, lentről felfelé építkezve kell megadni a lehetőséget arra, hogy javaslatok szülessenek, főként az olyan infrastruktúrák esetében, mint az energetikai infrastruktúra, mely kihatással van a helyi lakosságra. Másodszorban az új technológiákról és szót szeretnék ejteni a fejlesztésről, kutatásról, innovációról. Az infrastruktúra, az összekötetési útvonalak nagyon fontosak itt. Az infrastruktúra kapcsán azonban nem beszélünk eleget a kutatásról és az innovációról. Úgy gondolom ez ellentmond az Európai Bizottság egyéb döntéseivel, például a Juncker csomaggal is ellentmondásban van, ahol ugye hangsúly van, hangsúlyt fektettünk az innovációra. Az Európai Beruházási Bank is hangsúlyozza ezt az aspektus, szerintem ebből a jelentésből ez a két szempont nem hiányozhat. Köszönjük. Most akkor Fjellner kolléga kap szót. Uh, Köszönöm. A kereskedelmi politikai aspektusokra fogok az ha lehetséges koncentrálni. Nagyon jó az előttünk fekvő tervezet. Három dolgot fűznék mindösszesen hozzá. Először is a korábban a kollégám nevében felolvasott véleményből idéznék, vagy erre utalnék. A legfontosabb kereskedelmi tárgyalás, ez az EU-Amerika közötti kereskedelmi megállapodás potenciálisan létrejövő energia fejezete kell, hogy legyen ezt szempontból, ezt kell szem előtt tartani. Ez lenne az első megjegyzésem. Második. Hogyha komolyan gondoljuk az energiállátás biztonságát, akkor talán a tarifákat lenne érdemes végig gondolni, Például a környezetbarát technológiák tekintetében a dömping ellenes vámtarifák, bioetanol, biodízel, a napelemek, szélerőművek, és sorolhatnám. Sikerült majdnem mindegyiket megcéloznunk ezekkel, érdemes lenne ezt is végig gondolni. Azt láttam, hogy egy újabb dömpingellenes eljárás készül mágneses acél témában, ami talán az egyik legfontosabb energia a, az energiahálózatokban, az energia továbbítás vagy szállítás tekintetében. Ha arról beszélünk, hogy Európa elektromos energia hálózatait össze kell, hogy kapcsoljuk, minél több ilyen kapcsolódási pontra van szükség, akkor szem előtt kellene tartani Európa érdekeit is, hogyha tényleg dömpingellenes eljárást tervezünk mágneses acéltirában is. Harmadik megjegyzésem, az energiállátás biztonságát garantálni csak óriási befektetések árán e, érhetjük el. Gondolok itt az infrastruktúrára, gondolok itt a környezetbarát technológiákra. Ugyanakkor ezen beruházásokkal, befektetésekkel párhuzamosan nagyon komoly politikai kockázatok és bizonytalansággal is számolnunk kell, a kettős bekezdés egy szavával sem értek eh, együtt. Szerintem az energia termelés már most is jóval szabályozottabb, mint bármely más piac Európában. Éppen ezért úgy érzem, hogy a befektetésvédelemmel kapcsolatban Európában eh, környezetbarát technológiák eh, kérdését kell végig gondolni. Eh, Parázsvita folyik az EU-Amerika kereskedelmi tárgyalások kapcsán ezügyben. A befektetői védelem szerintem jó eszköze lehet annak, hogy a szükséges befektetéseket Európába vonzuk. Ez lett volna tehát a harmadik hozzáfűzni valom. Köszönöm, David Martin következik, akinek úgy látom, hogy nincs hozzáfűzni valója, mert hevesen rázza a fejét. Bostináró úr következik. Merci ma. Madame la Présidente, dear colleagues, I will... Elnök asszony, kedves kollégák! Megpróbálok megmaradni az INTA felelősségi körénél, megpróbálok arról beszélni bögéből, mit is kellene tenni az energetika területén. Az energiabiztonsági stratégiáról beszélünk, és azt hiszem ma ez még inkább összekapcsolódik a biztonsággal, mint korábban bármikor. Különböző okokból kifolyólag ezeket most nem fogom kifejteni. Szerintem ezért kell -e hangsúlyoznunk azt, mennyire fontos, hogy a külügyi, biztonságpolitikai és kereskedelmi politikáinkat összekapcsoljuk egymással, összehangoljuk egymással, hogy ezáltal be tudjuk tölteni a globális szerepünket, és eleget tudjunk tenni globális felelősségünknek. Ez az egyik. A másik az, hogy emlékeznünk kell arra is, hogy nem sokára elfogadjuk az Energiaunióról szóló csomagot. Ez az Energiaunióról szóló csomag határozza majd meg azt, hogy az Európai Unió hogyan fogja az energetikai stratégiáját kialakítani a jövőben, beleértve az energiabiztonsági stratégiát is. Tehát fontos, hogy ezzel az új csomaggal is összhangban legyen a az energiabiztonsági stratégia. Federica Mogherini, Juncker elnök és Malmström biztos és vállalást tett emellett a meghallgatások alkalmával, fontos, hogy a mandátumunk elején tett vállalásokat betartsuk. Biztosítanunk kell azt is, hogy csökkentsük azt a függőségünket, amely egyetlen egy ellátóhoz köt bennünket. Anélkül, hogy neveket emlegetnénk, szerintem mindenképpen fontos, hogy a jövőben csökkenjen ez a függőség egyetlen egy ellátótól. Azonosítanunk kell az alternatív forrásokat és alternatív útvonalakat, itt pedig kizárólag a külkereskedelmi politikánk tehet valamit, nem az étre, illetékességébe tartozik ez, hanem az INTA illetékességébe, mert itt nemzetközi megállapodások játszanak fontos szerepet. Emellett az Európai Uniónak a tárgyalási pozícióit is erősítenie kell a harmadik felek felé, a harmadik országok felé. Az EU-nak blokként kell fellépnie, nem bilaterális és multilaterális módon. Ha mi mind egyenként próbálunk fellépni, akkor nyilvánvaló, hogy sokkal rosszabb pozícióból indulunk, amikor például a Gazprommal tárgyalunk. Akkor sokkal nehezebb lesz a Gazprommal és Oroszországgal tárgyalni. És végezetül azt hiszem, kulcsfontosságú az is, hogy minden kereskedelmi megállapodásban szerepeljen energetikai fejezet és beleértve a TTIP-et is. Ebben is szerepeltetni kell ezt a kérdést. Csak így tudja Európa biztosítani azt, hogy az energiafüggőségét csökkenti, és hogy a nemzetközi kereskedelmi politikánk az energetikai területére is kedvező kihatással lesz a mi szemszögünkből. Fontos, hogy a saját energetikai szabályainkat is előmozdítsuk, tehát a nemzetközi kereskedelmi megállapodások révén. Köszönöm még egyszer Solc úrnak a munkáját, és természetesen fogok én is majd módosítókat megfogalmazni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor Döner úr kap szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük a szakbizottság tagjainak is Rövid megjegyzéseim lenne, mint ahogy némely képviselő mondta, ez a dokumentum, amely az Európai Energiabiztonsági stratégiaira fog. Foglalkozik nyilvánvalóan a nemzetközi kapcsolatok fontos szerepet játszanak ebben a kérdésben. Nagyon fontos, a bizottság szemében az, hogy megtartsuk azt az egyensúlyt, amelyet a különböző bizottság előtt elértünk. Ma az imco ban holnap az ITRE-ben vitatják ezt a kérdést. Nagyon fontos, hogy az energiabiztonság kérdését minél szélesebb körben kiterjeszték. Nem csak a belső piacon, hanem nemzetközi dimenzióról és az energiafogyasztás csökkentésére, csökkentésén alapul. Számunkra az energiabiztonságnak a, ezen különböző aspektusai nagyon fontosak az energiabiztonság szempontjából. Nyilvánvalóan figyelemmel kavatjuk majd a további vitákat is. Köszönjük. Köszönjük szépen, Donar úr. Solc úr kap még szót. Uh, I want to thank all colleagues. Szeretném megköszönni a kollégáknak, elnök asszony, ezt a, az eszmecserét. Azt hiszem egyetértünk abban, hogy az energiatermelés, az energiakereskedelem, energiaellátás számányának sok aspektusra fontos. Nagyon fontos, hogy minden európai állampolgár hozzáférhessen az e- olcsó energiához. Ezzel egyetértek, egyetlen jelentésre, egyetlen véleményre szeretnék reflektálni Nyilvánvalóan az energiaellátás is fontos a demokrácia szempontjából, a, az állampolgárok vagy a polgárok bevonása szempontjából e, ebbe a kérdésbe. Tehát az energia az egy biztonság kérdés is, amely az áll, a polgárok e, érdekeihez is e, kapcsolódik. A saját életük és a társadalom élete szempontjából. Tehát eh, ezen a területen egyetértek a kollégák véleményével. Várom a módosítókat. Eh, nyilván mindenki megérti, hogy a kezdetekkor a különböző véleményeket össze kell hoznunk, és remélhetőleg az IMCO eh, bizottságban sikeresen, vagy a bizottság, az IMCO szakbizottság véleményével kapcsolatban mi újabb aspektusokat tudunk bevezetni az energiabiztonsággal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, emlékeztetek az időpontokban. A módosítók benyújtásának határideje ez február 26 4 óra. A szakbizottsági szavazás március 18-19, és aztán a plenárison áprilisban szavazunk róla. Most akkor jön a hatodik, nem, nem, hetes napi rendi pont. Ez pedig az egyes a halálbüntetés, a kínzás, vagy más kegyetlen, embertelen, vagy megalázó bánásmód, vagy büntetés során alkalmazható árak kereskedésmével foglalkozik. A jelentéstevő Marietje Sáke és Barbara Rothbiller a jogi bizottságban a jelentéstevő. Megadom a szót a jelentéstevő. Um, and, uh, um, Köszönöm szépen. Shifting focus to another... Köszönöm. Egy hasonlóan fontos témás, talán egy kicsit szűkebb téma, ez a kínzás ellenes rendelethez tartozik. Az Európai Bizottság javaslatát alapvetően üdvözlöm az említett árukereskedelmére vonatkozóan, amelyeket tehát a halálbüntetés kizárás kegyetlen embertől megalázó bánású büntetés során alkalmazható árukról beszélünk, ez az uniós tagállamok számára egy olyan alapvető érték, ezek, ennek a tiltása, amely a külpolitikánkban hangsúlyos szerepet kap, ezért nyilván a kereskedelmi politikában is tükröződnie kell. A cél azt hiszem nem megkérdőjelezhető senki számára sem. A mit, az nem kérdéses, a miként hogyan, a technikai részletek, ezt vitathatjuk. A tanács nagyon ambiciózus ez ügyben, szeretne előrelépni e témában, én pedig szívesen együttműködöm a tanácssal annak érdekében, hogy minél hamarabb lezárjuk ezt a számunkra is fontos dossziét. A kínzásra használható termékek kereskedelmére vonatkozó jelenlegi szabályozás eh, a kettős felhasználású termékek export rendszerétől eltér. Fontos, hogy az export ellenőrzési módszereink, szabályaink koherensek, összeegyeztethetőek, és kellően rugalmasak ahhoz, hogy eh, a mindennapokban bekövetkező változásokhoz ezek alkalmazkodni tudjanak, illetve hogy az európai cégeket ne terheljük túl bürokratikus szabályokkal, és ezzel párhuzamosan minél nagyobb hatással bírjunk a világpiacra ezen, keres, ezen áruk kereskedelme tekintetében. Az Európai Bizottság is felismerte annak szükségességét, hogy például a vegyanyagok exportját szorosabban kell szabályozni azon anyagokat, amelyeket nem csak halálos injekció céljára lehet felhasználni, hanem egyéb más legitim célokra is. A bizottság javaslatának fontos részét képezik a kegyetlen embertelen megalázó bánásmódra alkalmazható áruk. Szeretnénk, hogyha a szakértelm, mindenkinek a szakértelmét beépítenénk ebbe a szövegbe. A ilyen termékekre vonatkozó szolgáltatások vagy technikai szakvélemények nyújtása terén, akkor is kell, hogy legyenek vonatkozó szabályaink, amikor nem közvetlenül ezekhez, a, nem az közvetlenül az Európai Unióból származnak ezek az áruk, de mégis hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat nyújthatnak egyes európai cégek, akár akaratokon kívül is. Úgy érezzük, hogy fontos, hogy egyenlő játékszabályokat garantáljunk mindenki számára, ehhez a tagállamok együttműködése elengedhetetlen. Hasznos lenne azt is megvizsgálni, áttekinteni, hogy a különböző tagállamok az exportengedélyeket milyen eh, esetekben fordulhat az elő, tehát hogy egyik tagállam megtagadja az exportengedélyt, a másik pedig megadja. Fontos, hogy egyenlő mércével mérjük ezeket az exportengedély kérelmeket. Fontos hogy ne csak a hivatalnokok, hanem eh, a civil szervezetek, illetve a különböző érdekvédelmi szervek is részt vehessenek eh, ebben a folyamatban. Az Európai Bizottság feladata ezt garantálni. Az új technológiai fejleményekre, a technológia fejlődésére reagálnunk kell, ezért kell valami olyan soron kívüli vagy sürgősségi eljárás beépíteni a rendszerbe, amelyel Felülvizsgálhatjuk a technikai szabályokat. Fontos, hogy az Európai Bizottság, mert az Európai Parlament is felügyeletet gyakorolhasson ez ügyben. Eh, amikor változik a kontextus, akkor erre tudunk -e reagálni, ugyanúgy, mint a kettős felhasználású termékekre vonatkozó rendelet esetében. Majd vizsgálom, hogy hol eh, fedik át egymást ezek a szabályok, és Például a könygáz egy jó példája annak, amely kettős felhasználású termék, amelyet hogyha közel, közvetlen közelről használnak, akkor fegyvernek is minősülhet tulajdonképpen. Vizsgálom, megvizsgálom majd tehát, hogy hogyan tudjuk hatékonyan körbehatárolni az érintett termékek körét. Az export ellenőrzési módszerek a kínzésre alkalmasáruk és esetében nagyon fontos, amely alapvetően egy politikai jellegű vita, amely arról szól, hogy a halálbüntetésnek véget kell venni, a kínzásnak, a kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódnak világszerte véget kell vetni. Ennek egy apró kis összetevője, ez az előttünk felkő javaslat, ugyanakkor roppant fontos. Merci. Köszönöm szépen. Az EPP nevében kérem Kaspari úrat. Köszönöm szépen. Egyetlen egy részletre szeretnék csupán kitérni. Az előttünk lévő tervezet úgy gondolom jó, de oda kellene figyelnünk arra, hogy biztosítsuk, hogy az egyik oldalon legyen egy hatékony export ellenőrzés, export kontroll, egyes, dolgokba irány, egyes országokba irányuló exportot be is kell tiltani, ezzel is egyetértek, de nem szabad egy kalap alá venni az összes terméket, Bizonyos termékek esetén indokolt, úgy gondolom, az, hogy nagyon óvatosak legyünk. El tudom képzelni például, hogy vannak olyan orvosi termékek, egészségügyi termékek, amelyek nagyon hasznosak, jók lehetnek, de lehet, hogy valakinek eszébe jut az, hogy visszaél ezekkel. Ezért azt szeretném, hogyha a szabályozáson belül egy intelligens módszert alkalmaznánk, ahelyett, hogy mindenféle gyártónak, termelőnek olyan szabályozásnak kelljen megfelelnie, amely hely, ott helyben nem változtatja meg a dolgokat, ugyanakkor azonban hatalmas bürokratikus terhekkel jár. Jó lenne, hogyha a jelentéstevő ezt figyelembe tudná venni, és szeretnék ezzel kapcsolatosan módosítókat is benyújtani. Köszönöm szépen, és várom a az együttműködést a jelentéstevővel. Köszönöm szépen a szocialista frakció nevében David Martin. Köszönöm szépen. Ima Rodriguez az arány, árnyék jelentéstevő, aki várja az együttműködést. Üdvözöljük ezt a rendeletet, csak két lényeges megjegyzésünk lenne. Úgy tűnik, hogy a mi olvasatunkban ez a rendelet megengedi nem európai cégeknek, hogy a termelést az EU-ba helyezzük. Tehát szeretnénk, hogy ezt világosá tennék. A másik pedig, hogy üdvözöljük, hogy az ügy, a brokering is, tehát a broker tevékenység is benne van ebben, ezen termékek esetében is. Tehát ez egy jó javaslat. Talán lehetne ambiciózusabb a lefedendő árukat illetően, és a harmadik országokat illetően is lennének kérdéseink, és szeretnénk látni, hogy valóban megerősödik ez a rendelet. Gunes úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Én is egészen röviden fogok fogalmazni. a messze menőkig támogatjuk azt, amit a jelentéstevő elmondott, és arról is meg vagyunk győződve, hogy egy pozitív dolog az, hogy az Európai Bizottság a az ellenőrzéseket egyszerűsíteni akarja, ugyanakkor azonban ezt össze kell kapcsolni a végfelhasználók védelmével is. A szöveg egyik részletében az áll, hogy fontos a szóban forgó intézkedések megfelelő súlyozása, illetve egy megfelelő egyensúly megteremtése. A mi frakciónkban az egyik kolléga felszeretné hívni a figyelmét a teopentanátriumra. Ez egy olyan anyag, amelyet anesteziológusok alkalmaznak, az altatás előkészítésében. Nagyon oda kell figyelnünk azt, arra, hogy milyen termékekre is vonatkozzon ez a szabályozás. Fontos, hogy megnézzük, melyek azok a listán szereplő termékek, anyagok, amelyek esetleg orvosi felhasználásra is alkalmasak. Egyébként várjuk az együttműködést a kollégákkal. Köszönöm szépen a GUE nevében Forencia asszony. Grazie, Presidente, anche... Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés tevőhöz és az előttem szólókhoz hasonlóan én is szeretném elmondani azt, hogy ez mindenképpen fontos szöveg, fontos, hogy az Európai Unió vezető szerepet töltsön be. Fel kell lépnünk a kínzás és természetesen a halálbüntetés ellen is. Úgy hisszük, hogy a halálbüntetés, a megalázó bánásmód elleni fellépés is prioritás kell, hogy legyen, mind a külpolitikánkban, mind a kereskedelmi politikában. Az Európai Unió és a tagállamok kötelessége, hogy minden rendelkezésre álló eszközt bevessen a harmadik országokban történő kínzás megszüntetésére, nem csak a bizalmas, kétoldalú, bilaterális lépések sorolhatók ide, szükség van egészen világos, nyílt kezdeményezésekre is, hogy védelemben részesüljenek azok a személyek, akik kínzást szenvedtek el, vagy pedig akik esetében fennáll ennek a veszélye. Európán belül és Európán kívül is egyre több embert aláznak meg, részesítenek kegyetlen embertelen bánásmódban, vannak olyan kínai vállalkozások, és igen, nagy számmal léteznek ezek, amelyek idevágó termékeket gyártanak, ezek száma az elmúlt évek során egyébként több mint megkétszereződött. Ez egy világméretű üzletággá vált, külön felkelések, zavargások szétverésére alkalmas termékeket gyártanak ezek, teljesen felháborító módon. Egy Sing Sing nevezető vállalkozás például 100 millióért szállított termékeket Afrikába, különböző elektromos gumibotok és hasonlók sorolhatók ide, amelyek rendkívül fájdalmas sérüléseket okozhatnak a test különböző részein. Ezzel a javaslattal az idevágó tanácsi rendeletet szeretnénk megerősíteni, főként ami a kereskedelmi ellenőrzéseket illeti az ilyen termékek esetében, amelyeket kínzásra és más borzalmas cselekményekre is fel lehet használni kegyetlen embertelen megalázó bánásmód alkalmazására. Vannak azonban olyan termékek, amelyek nem követelik meg a közvetlen kapcsolatot az áldozattal, mégis felhasználhatók ilyen célra, ezeket is ide kell sorolni. Ezek is a rendelet hatája alá kell, hogy tartozzanak. Fontos, hogy a lehető legambiciózusabbak legyünk. Be kell tiltani az ilyen termékek reklámozását is, és népszerűsítését, az európai kontinens egészén be kell tiltani ezek népszerűsítését. Emellett fontosnak tartom a rendelet megerősítését azáltal is, hogy legyen egy záradék, egy úgynevezett catch-all záradék, amely azt szolgálná, hogy a különböző tagállamok betilthassanak olyan termékeket, amelyek ugyan nem szerepelnek a listán, amelyek azonban mégis felhasználhatók egy halálbüntetés végrehajtása során, vagy a kínzás, kegyetlen embertelen vagy megalázó bánásmód céljából. Fontos, hogy az Európai Unió multilaterális szinten is fellépjen azért, hogy a nemzetközi, a kínzás nemzetközi tilalmához hasonló szabályozás jöjjön létre. Köszönöm szépen. Zöldek nevében kiszól hozzá, Bruckner úr. Keller asszony sajnos a német Bundestagban van ma, nem tud itt lenni, ezért én nem tudok most nyilatkozni ebben az ügyben. Köszönöm. Euh, Madame Begin pour EFDD. Grazie. Mm, bene, l'Unione Europea quindi... Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió csatlakozott olyan nemzetközi egyezményekhez, amelyek a kínzásra, illetve embertelen bánásmódra alkalmazott árukra vonatkoznak. Első számú globális kereskedelmi hatalomként mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megelőzzük az ilyen célú felhasználását ezen termékeknek. Vannak már szabályaink, de ezek nem elég hatékonyak. Az Unió által folytatott kereskedelem, és gondolok itt jó néhány országra, bizony ilyen típusú termékekre is kiterjed. Fontos, hogy olyan országokban ne kerülhessenek tovább exportálásra azok az á, ezek az áruk, amely országok nem tiltották be az ilyen termékek e célú felhasználását. Éppen ezért hatékonyabban kell vérvényt szerezni azoknak a szabályoknak, amelyek tiltják ezeknek az áruknak a szállítása. Például az Európai Unión belüli tranzit a célország megjelölése nélkül tiltott kell, hogy legyen. Tehát alapvetően a javaslat jó, de van rajta bőven javítani való. Ezügyben meg is kérdeznénk az Európai Bizottság képviselőjét, hogy mit gondol erről. Köszönöm, elnök asszony! Rövid prezentációt tartanék, ha megengedi arról, hogy a javaslatunkban mik a legfontosabb kérdések. Schacke asszony említette előadóként, hogy egy sajátos kereskedelmi rendeletet szeretnénk 2005-ös a 1236-os rendelet olyan termékekre vonatkozik, amelyeket kínzásra, embertelen bánásodra vagy halálbüntetés eljár is felhasználhatnak. Az unió kereskedelmi politikáján kívül az emberi jogokkal is szorosan összefügg ez a kérdés. Ez az egyetlen olyan kereskedelmi rendelet, amely csak azért korlátozza bizonyos áruk kereskedelmét, mert esetleg a harmadik országban emberi jogok megsértésére használhatók ezek az áruk az egyetemes emberjogi, nemzetközi emberjogi egyezmény, vagy más emberjogi egyezmények tiltják az ember kínzást, ez alól kivétel nincs. Az halálbüntetés az Európai Unióban tiltott dolog, ezügyben is világos az álláspontunk, semmilyen körülmények között nem tudjuk elfogadni a halálbüntetést, semmilyen bűncselekmény megtorlására. A 2005-1236-os rendelet e, e nek értelmében e, korlátozza a kereskedelmet harmadik országokkal, a felsorolt termékek exportját és importját. E, például a giotinak, illetve az új szorító szerszámok esetében is. Ez a rendelet olyan termékeket is felszorol, amelyek exportengedély kötelesek, lehetővé téve az illetékes hatóságok számára, hogy ilyen termékeket harmadik országban szállítását ellenőrizze. Az export ellenőrzési listához tartoznak olyan termékek, például az elektromos sokkolók, úgynevezett tézerek is ide tartoznak. 2011 vége óta az a rendelet Más olyan gyógyászati termékeket vagy gyógyszereket is listára vett, amelyeket esetleg kínzásra vagy, vagy halálos injekció beadására is használhatnának. Tavaly januárban tettünk javaslatot két olyan új jogszabályra, amelyet 2012 és 2013 ban végzett vizsgálatunk következményeként kerültek az asztalra. 2011 per 75 ös végrehajtási rendelet tavaly júliusban jelent meg, amely a tiltott és ennőző termékek listáját módosította. A 2-es és 3-as mellékletét a 2005 36 os rendeletnek többször felülvizsgáltuk. A módosító rendeletre tett javaslatunk az export ellenőrzést módosítaná a felsorolt gyógytermékek vagy gyógyszerek tekintetében. Azért tettük ezt, mert a tagállamok, illetve az Európai Parlament és a civil társadalom is ezt kérte tőlünk, hogy sürgősen tegyünk valamit ez ügyben, mert aggodalmukat fejezték ki az ügyben, hogy az unióban gyártott gyógyszereket eh, Amerikában kivégzési célokra használták fel. Minden uniós tagállam eh, betiltotta, megszüntette a halálbüntetést, és a külpolitikában sem tudjuk ezt elfogadni, semmilyen körülmények között nem tartjuk ezt megengedhetőnek. Ez megkülönbözteti Kínától és Amerikától az, egy, az Európai Uniót. Fontos, hogy a kereskedelmi politikánk is tükrözze ezt az alapértéket. Ha az jelenlegi javaslat az export ellenőrzést fókuszáltabbá kívánja tenni, hogy azt többen elmondták, ezt fontos. Egy általános export engedélyezési rendszer könnyíthetné ugyanis azon országokkal szemben, ahol eltörölték a halálbüntetést, illetve akik erre vonatkozó nemzetközi vállalásokat tettek. Gondolok itt a 13-as jegyzőkönyvére az Európai emberi Jogi Egyezménynek. Konkrétabban az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a még meglévő export ellenőrzés modalitásán változtassunk. Két különböző export ellenőrzési rendszert vezetnénk be, különbséget téve a halálbüntetés céljára alkalmas termékek, illetve a kínzás céljára alkalmas termékek között. A 2005-1236-os rendelet nem tett különbséget a kétfajta termékcsoport között, csak kínzásra alkalmas termékekre terjed ki. Azért kívánjuk két csoportra osztani ezeket a termékeket, mert, és erre két okunk van, elsősorban, hogy a végfelhasználás ellenőrzése szempontjából világosan tudjuk ellenőrizni az exportengedély kiadása előtt az adott terméket, másodszorban pedig, mert így figyelembe tudjuk venni azokat az országokat, amelyek már eltörölték a lábüntetést, ha még nem is tette ezt sajnos meg minden ország világszerte nem csak bizonyos gyógyszerek exportjára vonatkoznának ezek a szabályok, hanem minden ellenőrzött termékre. Az Európai Bizottság eh, azt javasolja, hogy egy, az úgynevezett globális eh, engedélyezés eh, alkalmazható legyen, a kettős felhasználású termékek esetében is alkalmazzuk már ezt, másodszorban pedig, hogy a szakértői ellenőrzések hatáját terjesszük ki a közvetítő szolgáltatásokra, illetve a technikai szakértelemnyújtásra is. Sáke asszony is említette, hogy korlátozni kell az exportengedélyt akkor, hogyha a szolgáltatóban felmerülhet a gyanú, hogy kínzásra vagy halálbüntetés szájára is igénybe vehetik az általa nyitott szolgáltatásokat a tanács munkacsoportjában folynak a tárgyalások. Úgy tűnik, hogy a tagállamok egy előzetes engedélyezésre vonatkozó e, preferenciájuknak adtak e, hangot. Az Európai Bizottság erre azt reagálta, hogy számunkra igazából az a fontos, hogy egyforma rendszereket alkalmazzunk, hogyha egyforma szabályok e, feltételének eleget tud tenni, a tagállamok javaslata, akkor nekünk nincs ellenvetésünk. Még annyit hozzáfűznék, hogy a javaslat e, a delegált aktusok tekintetében azóta elavult, hiszen egy 2014 per 37-es rendelet életbe lépett, ami megváltoztatta a delegált e, aktusok hatáskörök kérdését. Szeretném, hogyha rövidre fognám, mondja az elnök asszony, mert már réges-régen járt a hozzászólás ideje. Igen, megpróbálom akkor rövidre fogni. A felülvizsgálat vagy sürgőségi eljárás nagyon fontos számunkra, hiszen hogyha megjelenik egy új gyógyszer vagy, piac, vagy termék a piacon, akkor ahol, arra mi gyorsan tudnánk reagálni, ez nagyon fontos. Tényleg összefoglalva elnök azt mondja, egy gondot még, ha megenged, láthatják, illetve hallhatják, hogy nagyon sokan várják tőlünk ezt a, ezt a jogszabályjavaslatot, ezért a lett elnökséggel teljes mértékben egyetértünk, a lett kollégák ugyanis vállalták, hogy ha a parlament is Eh, egyetért, akkor felgyorsítanák ezt a folyamatot. Sáke asszony is megkapta ezt a levelet a soros elnökségtől, pozitívan reagált, amire, amiért mi hálásak vagyunk. Szívesen ö, eh, rávilágítunk bármiféle olyan kérdésre, amely esetleg még nem kristálytiszta önök számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, és akkor Sánke asszony kap szót. Rövid leszek nagyon örülök annak, hogy elkötelezték az emberek ezt mellett a kérdés mellett mindegyik frakcióban, hiszen ez egy eléggé furcsa kérdés, azt kell megvizsgálni, hogy a kínzás mit jelent a gyakorlatban, és az EU számára fontos, hogy vezető szerepet játszon ez. Az, a, a gyakorlatot nem szabad akadályozni, és Eh, eh, ne akadályozok azokat az embereket, akik a szabályainkat meg akarják valósítani. Amikor orvosokról van szó, akkor szeretném mindenképpen biztosítani, hogy a legitim, tehát a törvényes eh, célját az ilyen gyógyszereknek nem akadályozzák. és amikor halálos injekciókra használják ezeket. Azt hiszem, hogy a kínzások során vannak olyan anyagok, amelyeket felhasználnak, és ezeket figyelembe kell venni. Azt hiszem, hogy erről a kérdésről júniusban fogunk szavazni, és remélhetőleg a soros elnökség lejártának vége előtt sikerül ezt befejezni, és aktualizálhatjuk a jelentést. Köszönjük szépen! Nézzük a nyolcas pontot akkor, amire csak 20 percünk áll rendelkezésre a bizottság elfogadott egy közleményt a szellemi tulajdonjogok harmadik országokban történő érvényesülésének stratégiájáról. 2004-ben hoztuk látra az utolsó ilyen jelentést, és az új stratégia e, egy nemzetközi szintet határoz meg, és a különböző cselekvési e, lehetőségeket szélesíti. és a hamisított termékeknek a kereskedelmét akadályozná. 200 millió eurót vesztünk évente a hamisított termékeken keresztül. Az Európai Parlament hozzájárul ehhez az eszmecseréhez, és ez most az első eszmecsere, ezért megadom a szót Moszka asszonynak a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan ön is elmondta, ma kezdjük a tárgyalást erről a saját kezdeményezésű jelentésről. Az Európai Bizottság 2011. július 1 mutatta be a stratégiáját a szellemi tulajdonjogok harmadik országokban történő érvényesítésének stratégiájáról. Miután 2012-ben a parlament fellépett a parlament döntése megszületett az aktával kapcsolatosan. Az Európai Bizottság szerette volna stratégiáját világosabban megfogalmazni a szellemi tulajdonjogok érvényesítésére vonatkozólag. Úgy gondoljuk, ez egy jó dolog, támogatni tudjuk ezt a döntést. Ezért is döntött úgy a szakbizottságunk, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít a témában. Szeretnénk hangsúlyozni, mennyire fontosnak tartjuk ezt a témát, és meg szeretnénk mutatni azt, hogy a parlament mennyire elkötelezett, amellett, hogy a lehető legjobb stratégián dolgozzuk ki ezen a téren. Volt egy első technikai jellegű találkozó, találkoztunk továbbá az érdekelt felekkel is, és ezen találkozók után azt mondhatjuk, hogy az Európai Bizottság javaslata kiegyensúlyozott. külön ki szeretnénk emelni, mennyire fontos a szellemi tulajdon jogok megerősítése azokon a területeken, ahol elő szeretnénk mozdítani a versenyképességünket, illetve a harmadik országok versenyképességét is. Vannak azonban olyan elemek, amelyeket szeretnénk módosítani, ezek alapvetően három csoportba sorolhatók. Nyilvánvalóan nem tudok ma kimerítően beszélni ezekről, hiszen ez egy nagyon átfogó téma. Csak egy összefoglalót ismertetnék most önökkel. Az első csoport tehát az Európai Bizottság azon javaslatához kapcsolódik, hogy a megközelítést a lehető legkonzisztensebben kell kialakítanunk. a külső és a belső fellépés közötti összehangolás. Illetve ezek összehangolása rendkívül fontossággal bír, főként ami az egységes piacot illeti, és annak szükségességét, hogy a szellemi tulajdonjogokat megerősítsük a belső piacon, és ezt összehangba kell hozni a nemzetközi kereskedelmi politikánkkal és más szakpolitikákkal is, például a szervezett bűnözés, az adóelkerülés, a pénzmosás, a csalás elleni küzdelemmel is össze kell ezt hangolnunk. Tehát fontos ez a fajta koherencia. És ehhez szükséges az is, hogy az összes érdekelt felet bevonjuk, azokat is, akikről gyakran megfeledkezünk sajnálatos módon, és akiket az elmúlt évek során nem bontunk be kellően. Ide tartoznak például a KKV-k és a különböző fogyasztói érdekeket képviselő szervezetek. A megjegyzéseim második csoportja ahhoz kapcsolódik, hogy az EU stratégiáján belül megfelelőbben el kell különíteni egymástól a különböző szakpolitikákat. Először is földrajzi értelemben fontosnak tartjuk azt, hogy felmérjük, hogy a különböző földrajzi régiók számára melyek a legkedvezőbb politikák, nyilván a szellemi tulajdonjogok egy olyan olyan jogokat képeznek, amelyeket nem lehet minden egyes földrajzi területen egyformán megér, megvédeni és érvényesíteni. Aztán a differenciálás, a különbségtétel a fizikai és a digitális termékek közötti különbségtételnél is fontos. Ez rendkívül fontos, sőt kulcsfontosságú a szóban forgó stratégia szempontjából. A harmadik terület, ahol differenciálni kell, különbséget kell tenni, a prioritásokhoz kapcsolódik. Vannak általánosabb prioritások, és eközben fel kell használni az adatokat és információkat, amelyek a hatástanulmányokból származnak, ezek alapján kell meghatároznunk a prioritásainkat. Összességében amikor a differenciálódásról van szó, illetve a különbségtételről, sajnáljuk azt, hogy nem született olyan tanulmány, amely megvizsgálná, hogy az akta miért került elutasításra. Szükség lenne egy ilyen tanulmányra azért, hogy egy hatékonyabb stratégiát tudjunk kialakítani. A megjegyzéseim harmadik csoportja a kézzelfogható a javaslatban szereplő kézzelfogható lépésekre irányul. Az általános stratégiában azt hiszem mindannyian egyetértünk, de nem világos egyelőre az, hogy a kézzelfogható konkrét lépéseket milyen legitimitással lehet végrehajtani szemben a harmadik országokkal. Nyilván mondhatjuk Nyomást gyakorolhatunk a harmadik országokra, hogy jelenleg érvényben lévő megállapodásokat végrehajtsák, de mindeközben lényeges szempont az is, hogy az Európai Bizottság milyen forrásokat kíván mozgósítani, és hogyan kívánja mozgósítani azokat. Ez megkönnyíteni a dolgunkat, abból a szempontból, hogy megértenénk, hogy hogyan is működjön ez az egész szellemi tulajdonjoggal foglalkozó szakértőket kívánnak a harmadik országokba küldeni, vagy növelni kívánják a koordinációt, vagy a tagállami képviseleket kívánják jobban bevonni ebbe a munkába? Hogyan tudunk például jogi tanácsadást nyújtani, biztosítva azt, hogy a bíróságok nagyobb szakértelemmel rendelkezzenek ezekben a kérdésekben a harmadik országokban, és így tovább. Három, illetve kettő záró megjegyzésem lenne. Az egyik az orvosi termékekre vonatkozik. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság megközelítése jó, de fontosnak tartjuk, hogy nagyon körültekintőek legyünk a generikus gyógyszerek terjesztése és a tudományos kutatás sok haszna közötti egyensúly. És a záró megjegyzésem fontos, hogy a VTO rezsimjét betartsuk, a VTO szabályokat betartsuk, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy minden kétoldalú megállapodásban szerepeljen egy szellemi tulajdonjogokról szóló rész is. Ennyit szerettem volna elmondani, nincs sok időnk már, úgyhogy itt be is fejezném de szerintem jó az, hogy már most egyeztetünk egy ilyen korai szakaszban erről a kérdésről. Köszönöm. No. Köszönjük Kasperi úr a néppárt nevében, úgy látom, hogy nincs mit hozzáfűznie, David Martinök sem, viszont meg Clark asszony integet. Igen, nekem van mondani valóm. Szeretnék én is köszöntet mondani az előadónak. Pontos téma ez, nagyon érdekes dolgokat mondott el. A nemzetközi kereskedelmi bizottságot részben pont azért választottam, mert szellemi tulajdonjogok tekintetében korábban is komoly munkát végeztem. Úgy érzem, hogy a nemzetközi megállapodásokban is érvényt kell szerezni a vonatkozó szabályoknak. Az unió határain kívül is vannak ezzel kapcsolatban problémák. A szellemi tulajdonjogok védelme szerintem nagyon fontos. A tartalommat létrehozókat kell védenünk, hiszen sokan úgy gondolják, hogy ingyen letölteni valamint az internetről, az teljesen rendben van. Ezt a, nem csak az unión belül, hanem az unión kívül is meg kell próbálni megoldani. Talán azt hiszem, hogy a modern fogyasztók nevelésére is szükség van arra is oda kell figyelni, hogy hogyan tudunk segíteni a harmadik országoknak, az világos hogy van, egyértelmű stratégiára van szükségünk ez ügyben. Sokan nem tudnak érvényt szerezni a szellemi tulajdonjogvédelmi szabályoknak, talán mert nem akarnak, vagy talán mert nem tudnak. az érintett szereplők bevonása nélkül ez nem fog menni, ez az úgynevezett stakeholder arrangement, de a tagállamoknak, illetve az Európai Bizottságnak is egyértelműen meg kell érteni, fel kell fogni, hogy pontosan mi is az a probléma, amivel itt dolgunk van. A technológia fejlődése nem áll meg, ezek a problémák megjelennek, eltűnnek, Az Európai Bizottság javaslatában vannak olyan elemek, amelyekkel kiindulási pontként tudunk valamit kezdeni, de hát van rajta bőven javítani való is. Úgy érzem, hogy a mi szakbizottságunknak mindenképpen reagálnia kell erre. Egy olyan stratégiára van szükség, amely teljesen minden elő, és a belső piaci bizottsággal kell egyeztetni annak érdekében, hogy valóban a kíván célt elérjük. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen, Solc úr. Akar hozzászólni ezzel kapcsolatban? Az árnyék jelentéstevők kérte, hogy ismertessem a véleményét ezzel a nagyon érdekes kérdéssel kapcsolatban. Most másodszor beszélünk ezekről a kérdésekről az online szolgáltatókkal kapcsolatban. Tehát az árnyék jelentéstevő hangsúlyozza, hogy manapság az internet a legfontosabb, nagyon, amely nagyon gyorsan fejlődött és hozzájárult a globalizációhoz. Az előnyei nagyon sokfélék, ugyanakkor egy Pandora szelencét nyitott meg. Ezen kívül a digitalizációval az internet működésével kapcsolatban, amelynek az alapja az adatmásolás, ennek két kérdésem merült fel. Lehet a Big Brother megoldás, amely ellenőrzi a kompjútereket és az interneteket, internetet, ez megsérti az emberi jogokat, és nagyon sok pénzbe kerül és a közlemény alapján azt mondja az e, jelentéstevő, hogy más javaslata van, tehát e, ami azt jelenti, hogy bárki, aki e, komputer, számítógépet, vagy CD-t, vagy stb. vesz, az egy köz központi szervhez fog fizetni, és ezt a szerzőjogokkal rendelkezők ebből lesznek finanszírozva. Ezzel biztosítjuk azt, hogy a fizetség az alkotó kezébe kerül. Ez sokkal igazságosabb és hatékonyabb, és kevésbé fenyegít, megoldás, és kevésbé fenyegeti a személyes szabadságot, és reméli, hogy ez konstruktív együttműködéshez fog vezetni. Köszönjük szépen, Scholz úr. Még valaki szeretne hozzászólni ezzel a kérdéssel kapcsolatban? <clears throat> Egyet, elnézést kérek. Köszönöm szépen. A szellemi tulajdonjogok természetesen összefüggnek az innovációval és a növekedéssel. Az, Európán, az Európai Uniónak pedig szüksége van az innovációra ahhoz, hogy versenyképes tudjon maradni az önországokkal szemben, ahol az energia, nyersanyag és munkaerő költségek jóval alacsonyabbak, mint nálunk. Az innovációt tehát elő kell segíteni annak érdekében, hogy az európai vállalatok segítségével ki tudjunk lábalni a válságból. Ezért a tudás alapú ágazatok azok, amelyek mérvadóak a 2020-as stratégia végrehajtásában. Az Európai Bizottság úgy becsüli, hogy 8 milliárd eurós veszteséget szenved el az ágazat a különböző utánzatok miatt, ezért egy korszerű integrált rendszerre van szükség, amely nagymértékben hozzájárul a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Ezzel párhuzamos a megfelelő egyensúlyra van szükség a jogtulajdonosok és a felhasználók között. Szükségesnek tartom továbbá azt, hogy az Európai Unió a határain belül megfelelően védje ezeket a jogokat. Igaz ez a megállapodások szempontjából is. Mégis különbséget kell tenni a szabadalmak tulajdonosainak védelme között, és a jogtulajdonosok között általában, és a termékek felhasználói között. Azt nem engedhetjük meg, hogy a különböző új ötletek, találmányok terjedésének korlátot szabjunk. Fontos tehát egy megfelelő megközelítés, ideológiamentes megközelítés, és szeretnék természetesen együttműködni a jelentéstevővel. Köszönöm. A bizottság kap szót, Jensen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Két alapvető pontot szeretnék érinteni. Ez a jelentéstevő megjegyzéséhez kapcsolódik a prioritások felállását és a különbségtételt illetve A különbségtételt alapján meg kell különböztetni ezt a dokumentumot és más dokumentumokat, amely a a belső oldalával kapcsolódik kapcsolódik a, ebben a kérdésben. Nyilván van ennek külső oldala is. Ez elvezet ahhoz, amit Scholz úr is említett, ez a szerzői joggal kapcsolatos vita. Ennek a közleménynek nem célja, hogy prejudikálja ezeket a kérdéseket, egész egyszerűen egy új törvényen dolgozunk a a, ö, talán más közleményekben kellene választ keresni azokra a kérdésekre, amelyek az külső dimenzióval foglalkoznak. A másik kérdés a prioritások felállításának a kérdése. Nyilvánvalóan nincsenek végtelen forrásaink, épp ezért két évente egy IPR fel, felülvizsgálatot végzünk, és meghallgatjuk az érdekelt feleket, a küldöttségeket és a tagállamokat, és a többi felet, és megnézzük, hogy hol vannak a, a legfontosabb szellemi tulajdonjog problémái. A, rámutatunk azokra az országokra, ahol a legnagyobb problémák vannak nem feltétlenül kell mindegyik országgal foglalkozunk, és ehhez nincsenek meg a forrásaink sem. Az első negyed évben lesz ez az új közlemény, amely az öt következő két év prioritásait állapítja meg, és aztán két dokumentumot hozunk létre. Köszönöm. Merci, je redonne la parole. Köszönöm. Újra megadom az előadónak a szót. Igen, köszönöm kollégák, köszönöm az Európai Bizottságnak is. Azt hiszem, hogy konszenzus van a tekintetben, hogy olyan bizonyos pozitív pontokból indulunk ki, amelyek az Európai Bizottság által letes stratégiában szerepelnek. A hozzászólók, ezek mind ezeket mind pozitívumként sorolták fel, ez jó alapot ad a további munkához. Lenne egy pár megjegyzésem. Az hetekben min is kell majd dolgoznunk még. Ahogy azt említettem, a bevezetőm során a legkényesebb pont az lesz, hogy hogy találjuk meg az egyensúlyt a között, hogy egyrészt védjük a gyártókat, másrészt védjük a felhasználókat is, digitális termékek felhasználóit, hiszen nagyon nehéz mindenkinek az érdekeit egyszerre védeni, a tartalmat előállító és a tartalmat fogyasztó érdekeit. A kettő között kell valahogy egy arany középutat találnunk. Az Európai Bizottság is utalt erre. A egy olyan stratégiáról beszélünk, amely a harmadik országokra vonatkozik elsősorban, a belső piac szabályaiból kell kiindulnunk, de ezek nem különülnek el a külső fellépésünktől. A kettő egy és szétválaszthatatlan a két stratégia, akkor lehet hatékony, hogyha a kettő párhuzamos vita egymáshoz kapcsolódik. Sok munkánk lesz még ez ügyben, már alig várom, hogy hozzálássunk az érdemi munkához. Lássuk a menetrendet. Március 18-19. ülésen kerül sor a második eszmecserére március 23-a módosítók benyújtásának ideje, áprilisi vagy májusi ülésünkön, szakbizottság ülésünkön szavazzunk, és az azt következő plenáris napirendjére kerül majd a téma. Köszönöm szépen a tolmácsoknak előre is, hogy 5 perccel tovább maradnak, nekik is lejár ugyanis 6 óra 30 a munkaidejük, de még van egy napirendi pontunk, amit nagyon gyorsan szeretnénk mindenképpen megtárgyalni. a nyomkövetési csoport a főtergyalókkal a a tergyalások tizenegyedik tárgyalás fordulójára került sor, ennek az eredményeiről kell, hogy Reding asszony röviden beszámoljon. Köszönöm, elnök asszony! a monitoring csoport, a nyomokövetési csoport harmadik ülésére ma került sor. Ez lehetővé tette, hogy a főtárgyalóval egyeztessünk meghallgassuk a beszámolóját, beszámolt arról, hogy a TISZA tárgyalások 11. körében Genfben hogyan alakultak a dolgok, most már Uruguay is tárgyal, 24-en tárgyalnak már erről. Lássuk most a tartalmat. a legkedvezményezettebb eh, nemzet záradékkal kapcsolatos, illetve a piaci hozzáférési téma, ezek rövid távon nem lesznek megoldhatóak. Az Európai Bizottság úgy beszámolt, hogy a tárgyalásokat egyértelműen körül kell határolni, illetve hogy korlátozott számú témáról kell egyszerre beszélni, például a pénzügyi szolgáltatások tárközlés. Az Európai Unió fogja elnökölni a következő tárgyalási fordulót, áprilisban kerül ez megrendezésre, és egy jóval struktúráltabb módon szeretne eh, eljárni. A politikai ülés, amely eh, számot vet az elért eredményekkel, júliusra tervezik ezt, remélhetőleg ez majd felgyorsítja a tárgyalások menetét. Elnök asszony, szerintem ez lesz az a pillanat, amikor nekünk is egy stock taking exercise-ra lesz szükségünk, azaz, hogy fel, számot vessünk, felmérjük, hogy milyen eredményekre jutottunk eddig. A konkrét ágazatok, postai szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, távközlés és adatáramlás, az adatlokalizációs adatáramlás egy nagyon nyílt és, és átfogó vita folyt erről a témáról, ez nem fog lekerülni a napirendről, ebben bizonyos vagyok beszéltünk a távközlés infrastruktúrához való hozzáférésről a harmadik országokban, illetve a diszkrimináció mentességi rendelkezések bevezetése, ahogy azt az Európai Uniós alkalmazza. Pénzügyi szolgáltatásokkal, piaci hozzáféréssel, nemzetközi szabályokkal, normákkal is foglalkoztunk, gondolok itt a Bázel 3-asra például, A tízzel kapcsolatos nyilvános meghallgatás során majd erről bőven is beszélhetünk. Köszönjük, Reding asszony. A raportor, Monsieur úrnak adom meg a szót. <clears throat> Valóban, január 29-én tartottunk egy ülést, és a következő tárgyalás márciusban lesz, 9 -e és 13-a között. Ezen kívül április elején Vietnámmal is lépünk. 20 holnap idejön az új EU nagykövet, vietnámi nagykövet. Ennyit akarok mondani, hiszen holnap meg elegendő levé, idő lesz arra, hogy a kemény kérdésekről is tárgyaljuk. Köszönöm szépen. Kanada, USA, Mexikó és Magreb országok is szóba kerülnek, és ezzel bezárom az ülést.